szerepet, hogy diplomáciai kapcsolatokat helyreállítsák és megnyissák a határokat, de csak az utolsó pillanatban. És ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy a hegyi karabahi kérdést, illetve mi az ön országának viszonya Törökországgal és Azerbajdzsánnal. Akaszt ez a kérdés engem. Ez olyan, mintha Görögország örökre lezárná a török határát azért, hogy szolidaritás mutasson a ciprusi görögökkel. Ezt nem lehet alkalmazni a nemzeti kapcsolatokban. Örményország véleményem szerint túls, nagyon, túlságosan bízik az orosz támogatásban, és nagyon sokat szenvedett különösen az 1915-ös népírtás során, és nem támogatta elég az Európai Unió. Szeretnék egy büszke, szuverén Örményországot látni a saját kereskedelmi viszonyaival és az európai tagállamokból irányuló közvetlen külföldi beruházással. Számíthat a támogatásunkra, de természetesen katonai megoldás semmilyen értelemben nem támogatunk a hegyi karabahi megoldással kapcsolatban. A hat elhunyt katona családjainak a részvétemet szeretném kifejezni. Ezen kívül Daliev elnöknek a retorikája, miszerint a kőolajból származó dollárbevétel megoldhatja ezt a helyzetet, sajnálatos. Ezen kívül nagyon szeretném megköszönni önnek, és köszönöm önnek, mint a örménynek a látogatását. Köszönöm, Vigenyin úr, két percre. Köszönöm, elnök úr. Brahamian úr, a Szocialisták és Demokraták frakció nevében szeretném üdvözölni önt az Európai Parlamentben. Ha jól értem, először jár nálunk, és remélem, hogy pozitív benyomásokkal tér majd haza, parlamentről és a képviselőkről, nyilván sokkal szorosabban fogunk együttműködni a jövőben. Örömmel láttam azt, hogy egy nagyon gaz- nehéz gazdasági, szociális, nemzetközi kontextusban Örményország stabil maradt, reformokat folytat, és szeretnénk azt látni, hogy továbbra is pozitívan alakítja kapcsolatát az EU-val, Örömmel hallottam, hogy ön pozitívan értékeli az Európai Unió keleti partnerségi kezdeményezését, amely új elemeket vezetett be két oldalú kapcsolatainkba, és egy új több oldalú hat országot érintő együttműködési keretünket is megváltoztatta. Ez nagyon fontos, mert az eredeti együttműködés, a jó szomszédsági kapcsolatok, a több oldalú projektek, azok nagyon fontosak bármely ország számára, amely közeledni szeretne az Európai Unióhoz. Ha megengedi, egy szót szólnék a dél-kaukázusi stratégiáról. A legfontosabb dolog ebben a jelentésben az az, hogy a nagy többséggel az Európai Parlament azt kérte, hogy a, dolgozunk ki egy jobb stratégiát, egy hatékonyabb stratégiát, hogy hogy alakítjuk majd az önnel folytatott az önökkel és a két másik országgal folytatott párbeszéd során majd tovább alakítjuk ezt a stratégiát. A nyilvánvaló kérdések a karabahi problémán túl más kérdést tennék fel. Ön hogy gondolja, hogy az önök országának pozitív alakulását, fejlődését milyen veszélyek fenyegetik? amely Rajtan asszony reakciához is kapcsolódva Ön szerint Törökország miért nem hajlandó ezt a közeledési folyamatot folytatni Örményországgal? vár -e bármilyen pozitív fejleményt ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, Vigenén úr. Acsi Csorcsú úr. Köszönöm szépen. Kedves barátom, én egy olyan országból jöttem, amelyben nagyon nagy az örmény közösség. És azt szeretnénk, hogyha Örményország biztonságosan fejlődne. Néhány dolgot szeretnénk megemlíteni, de jó talán megismételni őket az egyik. A megállapodások problémája Törökországgal, amelyek török parlament elé nem is kerültek ezek a megállapodások. Most mi is ennek az egésznek a háttere? Néha az a benyomásom, hogy onnantól kezdve, hogy aláírták ezeket a megállapodásokat Genfben, attól a pillanattól kezdve az volt az ember benyomása, hogy Törökország nem fogja a saját parlamentje elé terjeszteni ezeket, és azt is éreztük, hogy Örményország sem kívánja a parlament elé terjeszteni ezeket a megállapodásokat. Akkor valami óból kifolyólag mindenki számára ez a kényelmes megoldás. Kérem, ezt magyarázz el. Ami a karabahi térséget illeti. Több mindent említett önt okként, ami a stagnáláshoz vezet. Azonban szeretném megtudni, hogy milyen kiút van, és ha ön szerint nincs kiút, mert Azerbajdzsán álláspontja olyan, amilyen Törökországgal együttműködik, ön javasol valamit? Vár valamit ezzel kapcsolatban az Európai Uniótól? Rövid megjegyzéssel zárnám, amit a Tanokor mondott. Tanokor azt mondta, hogy a határok lezárása Törökországgal olyan lenne, mintha Görögország lezárná a görög-török határt, hiszen a törökök elfoglalták Ciprus felét. Most ezzel kapcsolatban hadd reagáljak. Én remélem, remélem nem sok görög képviselő hallotta ezt a hozzászólást. Szerintem ez nem volt valami jó hozzászólás. Köszönöm szépen. Most pedig lezárom a hozzászólók első ö, sorát. Milan Montiu. Elnök úr, üdvözöljük szeretettel, üdvözlök ebben a bizottságban. Én is alakart a Karabakról akartam ment kérdezni, de a többen már kérdeztek erről. Éppen ezért a média, a sajtószabadságról szeretnék szólni az ön országában. Nemrégiben olvastam az Európai Bizottság jelentését, amely szerint van egy olyan média törvény, egy olyan rádiós televíziósról szóló törvény, amely közelítik az Európa Tanács ajánlásaihoz. De mi a helyzet a licenszekkel? Milyen megoldás van ezzel kapcsolatban? Törökország, ez a két oldalon megállapodás nem alakult tovább, nem fejleszthetik tovább. De több megfigyelő azt mondja, hogy az, ami Törökországban történik, ez egy új külpolitika most. Most új külpolitika alakult ki. Tabutoglu új külügyminiszter úr úgy tűnik, hogy Törökországot nagy regionális hatalomként kívánja kiépíteni, új politikát folytatnak Oroszországgal, Iránnal, Szíriával kapcsolatban. Lehet, hogy új politikájuk lenne Örményországgal kapcsolatban. Ön mit gondol erről? Nem gondolja azt, hogy esetleg itt önnek különleges szerepe lenne? Nem biztos, nem lenne esetleg arra lehetőség, hogy Törökország új külpolitikai irányultsága a régió egészére hatással lenne? Mielőtt megadom a szót az elnök úrnak, Tenok úrnak adom meg a szót. Köszönöm. A szavazáson nem tudom, a nevem nem jól szerepet. Én azt mondtam, hogy ez annyira abszurd lenne, mint hogyha Görögország lezárná a Törökországgal határos határait, csak azért, hogy szolidaritást mutasson a ciprusi görögökkel, a testvéreikkel a ciprusi megszállás kapcsán. Tehát a ciprusi kollégám valószínűleg félreértette azt, amit mondtam. Én ellenzem a nemzetközi határoknak a lezárását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tanok úr. Most pedig meg Nem kérni az elnök urat, hogy válaszoljon. Tíz perce van rá. Tudom, hogy hét kérdés volt, de meg kell próbálnia összesűríteni a választ. Köszönöm. Igen, köszönöm. Megpróbálom összevonni a válaszokat. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy az örmény török viszonyokban hogyan lehetne áttörést elérni. Minnyáján tudják, hogy a Türihi jegyzőkönyvet aláírtuk tavaly, és ezt az örmény elnök kezdeményezte. Annak ellenére, hogy 1915-ben 5 millió örményt mészároltak le az ottomán birodalom katonái és emberei, mi ennek ellenére megpróbáltunk jó viszonyt képíteni Törökországgal, diplomáciai viszonyokat mindenféle előfeltétel nélkül. Ebben a szellemben írtuk alá a protokolt. Ám a török kormány fennakadást okozott. A protokoll aláírása után tíz nappal a török külügyminiszter olyan nyilatkozatokat tett, amelyek arra vonatkoztak, hogy Örményországgal kialakítandó diplomáciai viszony nem létezhet, addig, amíg a hegyi karabahi konfliktust meg nem adjuk. Ez az oka a fennokodásnak, ezt a török kormány okozta. Minnyáján tudjuk, mi a helyzet, az amerikai kormány is beavatkozott, minnyáján ott voltak a jegyzőkönyv akkor Örményország és Törökország között, annak érdekében, hogy a diplomáciai viszonyt kiépítsük, és hogy megnyithassuk a török-örmény határt. Aztán, amikor a parlamenti gyűlésnek Törökországban ratifikálnia kellett volna a protokollt, annak volt egy határideje. Az örmény parlament nek pedig az elnök véleménye szerint utána ratifikálnia kellett volna a jegyzőkönyvet, hiszen az ő pártja van többségben a parlamentben most pedig a ratifikálást nem vették föl a parlament napirendjére. Ez nem igaz. Mi fölvettük a napirendre, és vártuk, hogy az állandó bizottság az örmény parlamentben mit dönt ez ügyben, mielőtt az örmény parlament elé bocsátottuk volna. Az örmény elnök az alkotmányos jogával élve visszavonta ezt a napi rendi pontot. Ennek ellenére a protokoll az örmény parlament hosszú távú napi rendjén szerepel. Tehát Örményország nem árult el a folyamatot. Minnyáján tudják, hogy ennek semmi köze az örmény népírtáshoz és a hegyi karabahi konfliktushoz. Kirillov úr, én is szeretném megismételni, hogy mi is korrekten nyilatkozunk. Az örmény kormányzat a polgári szabadságjogok és a biztonság kérdését megpróbálják összehangolni. Ez nem mindig könnyű. Gyakran államkorlátozásokat alkalmaz a médiával kapcsolatban. Néha a média pedig az állam érdekeivel ellentétesen és az állampolgárok érdekeivel ellentétesen nyilatkozik. Ez egy olyan tünet, ez egy olyan tünet, ami nem túl kedvező, és megnehezíti az átmeneti időszakot. De a dél és stratégiát illető jelentést, amit Kirilov úr írt, azt nagyon figyelmesen elolvastam, és beadtam a szerzőknek, azokat az észrevételemet, amik szerintem annak köszönhetők, hogy nem teljes hozzáértéssel kezelték a témát. De a három dél-kaukázusi ország helyzetét illetően én azt a következetes vontam le, hogy nagyon részrehajló ez a jelentés. a hegyi Karabach konfliktus megoldását illetően. Kirillov úr jelentése. Csak az konfliktus megoldásának egyetlen elvét veti föl, egyetlen lehetséges módját. Ez azonban a 2009-ben és 2010-ben elfogadott dokumentumokat illetően, a Minszki tárgyásokat illetően, ezek egyértelműen kimondják, hogy az ön meghatározáshoz joga van minden országnak, és a délkaukázusok kapcsolatban az EU nem alkalmazhat más politikát, pedig a Kirillov jelentés ezt teszi, és így ellentmond a nemzetközi jognak. Pedig ezt az ENSZ dokumentuma és a nemzetközi szerződések lefektetik. Ami a madridi elveket illeti, volt ezzel kapcsolatban egy kérdés. Igen, elfogadtuk a tárgyalások alapjaként a madridi elveket. Որն է հիմնական սպառնալիքը Հայաստանի Հանրապետության համար, բացի Լեռնային Ղարաբաղից ես Örményország számára mik a fő kihívások hegyi Karapahon kívül? A hegyi Karapahi biztonság és stabilitás garanciáját Örményország biztosíthatja. Többször veszélybe került a hegyi karabahiak biztonsága. Néhány esemény nem régiben következett be ezzel kapcsolatban. ben aláírtunk egy tűzszüneti egyezményt, és Karabach továbbra is tartja magát. Արկայությամ դա տարածքային ամբողջականություն է, ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է jev. tehát továbbra is az erőszakmentesség hívei vagyunk, és a tűzszünet hívei. Ami azt a kérdést illeti, hogy Törökország miért nem akarja folytatni a tárgyalásokat Örményországgal. Nos, az Azerbajdzsán kormány nagyon másnak veti alá Törökországot. Egyértelművé tették, hogy Azerbajdzsán és Törökország ugyanahoz a néphez tartozik, és mi úgy gondoljuk, hogy Törökország az, akinek most lépnie kell. Mi szívesen ratifikáljuk a jegyzőkönyvet, akár még ma, feltéve, hogy Törökország lép. Aztán azt a kérdéset illetően, hogy az örmény parlament miért nem foglalkozott a protokollon, mert válaszoltam erre a kérdésre. Fölvettük az örmény parlament napirendjére az alkotmányjal foglalkozó szakbizottság véleménye alapján. Ami a média szabadságát illeti, és a média kereteit. Nagyon sok módosító, módosítást végeztünk a választásra vonatkozó törvényeket illetően. Az Európa tanácsban is tárgyaljuk ezeket kikértük a Velencei Bizottság, a Venice Commission véleményét, és a visszajelzések alapján az Európa tanácsot is bevonjuk a választási törvények módosításába. Biztos vagyok benne, hogy ősszel megtörténik ezek módosítása. Ami pedig a tévével és a rádióval kapcsolatos jogszabályokat illeti, egy hónappal ezelőtt fogadtuk el, és július 20-ra tendereztetnünk kell az ezzel kapcsolatos ö, engedélyeket, és úgy gondoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályokat módosítanunk kell valóban. És az utolsó kérdést illetően Törökország, gót illetően. Én a következőt gondolom. Törökország megmutatja a gyakorlatban azzal, hogy beavatkozik a hegyi karabahi konfliktusba, és mediátorként kíván fellépni, hogy mi az valós szándéka. Szerintünk ez elfogadhatatlan. A Minsk csoport a közvetítő, és nem szeretnénk Törökországot negyedik közvetítőként látni a béketárgyalásokon. Törökország megpróbálja a regionális befolyását fokozni. Ezzel nem értünk egyet. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig a vita második része. Csip úr. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadását. Az örmény vendégeknek. De 2006 óta önök nagyon nagyot léptek előre, amikor csatlakoztak az európai szomszédsági politikához. És így bekerültek az európai pénzügyi eszközök keretébe. A kérdésem az lenne, hogy hogyan értékelte az európai szomszédsági politikán belül kidolgozott programokat. A Örményország része a keleti partnerségnek is, és jelenleg az Euronest beindítását várjuk, úgyhogy szeretném tudni öntől, elnök úr, hogy mit gondol Belarus részvételéről az Euronestben, figyelembe véve, hogy mennyire nem voltak demokratikusak a belorusz választások. És a harmadik kérdés, ön mit gondol arról, hogy a dél-kaukázusi államoknak milyen szerepet kellene játszani az energiaellátás diversifikálásában, és abban, hogy egyfajta egyensúly alakuljon ki Európában ezzel kapcsolatban. Végül a raportőr azt mondta, hogy az Örményországról szóló jelentésében a jövőre szeretne koncentrálni. Mert ez a lehető legjobb megoldás. De ennek ellenére azért a múlt kérdéseivel is foglalkoznunk kell, úgyhogy szeretném megkérdezni az emberi jogokról és az emberi jogok tiszteletben tartásáról. Ezek mindig is nagyon fontosak voltak a parlament számára, különösen a Lisszaboni szerződés óta, de ezeket az önök országában nem mindig tartják tiszteletben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sipur. Most pedig Mavro Nikolaus úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagyj annak hangot, hogy mennyire örülünk annak, hogy az örmény parlamentet és az örmény népet itt képviselik. Nagy figyelemmel követjük Örményország előrehaladását. Igazságszolgáltatás, közigazgatás, gazdaság, regionális együttműködés területén és különösen azt, hogy Örményország mindent megtesz annak érdekében, hogy a régió problémáit megoldja, fokozza a kapacitását és az erejét. És jobb viszonyt alakítson ki az EU-val, különösen a társulási szerződés aláírása után. Mások is mondták már. Itt az Európai Parlamentben elfogadjuk azt, hogy a török örmény határvitát diplomatikus úton rendezik majd, nagykövetek útján, és a török külügyminiszternek eh, nagyon furcsak voltak a jelentései, figyelembe véve, hogy nem merültek föl problémák annó. Ön azt mondta, hogy Törökország nem akarja, hogy sikerüljön megoldani ezt a kérdést, és hogy eh, diplomatikus módon rendezik a kapcsolatokat. Ön szerint az Európai Parlament, az Európai Unió hogyan segíthet Örményországnak abban, hogy javítsa a kapcsolatait Törökországgal? Köszönöm szépen. Köszönöm, Mavron Nikolasz úr. Kovácsev úr, két percen. много, господин председател. Господин председател на Народното събрание. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt nemzetgyűlés elnöke. Örülök annak, hogy itt meglátogat minket ma. Nagy örmény közösség él az én országomban, Bulgáriában, éppen ezért nagyon érzékenyen reagálunk arra, ami Örményországban történik. És persze nagyon nehéz helyzetben van Örményország a régión belül és belpolitikai szempontból. Nyilván ö, nagy eredményeket értek el a demokratizáció során, a választási törvény megválasztásával kapcsolatban, a korrupció küzdelemben, a média függetlenségét illetően. És sok eredményt éltek el, Örményország jól működik, EU szakértőkkel együtt, és csak bátorítom önöket, hogy jövőben is éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Nemzetközi szempontból, ami a karabahi konfliktust illeti, három alapelvet kellene egyformán mérlegelni, területi integritás, önmeghatározás, autonómia, illetve erőszakmentesség. Nem lesz könnyű, nem lesz gyors, de türelmesnek kell lennünk, és ezen három elv mellett ki kell tartanunk. Persze nem vagyok megelégedett, és nem örülök annak, hogy az egyik érintett ország az Európai Parlament jelentésére hivatkozva indokolja hogy nyilván tudják, hogy kire gondolok. Ami a Czürichi jegyzőkönyveket illeti, a következő kérdést szeretném feltenni. Nem gondolja, hogy jobb lenne Örményország számára, ha ratifikálná a jegyzőkönyveket? És Törökországot még nagyobb nemzetközi nyomásnak tenné ki, hogy elérjük azt, hogy Törökország is tegye meg ezt a plusz egy mérföldnyi utat, ami még szükséges a probléma megoldásához. Ami a nulla konfliktus politikát illeti, amelyet Törökország reklámoz, jó lenne, ha valóságá válna. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kovacsev úr. Gurjána úr jelentéstevő a Fekete-tengeri stratégiával kapcsolatban nincs itt, akkor Lenzbergis úr egy percre. Kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Aggódom, hiszen semmilyen eredmény nem alakult ki az örmény azeri béke folyamatban azt látjuk, hogy befagyasztott háború állapotáról számolhatunk. Be lehet, hogy majd felolvasztják ezt a befagyasztott háborút bármikor. És nagyon fontos, hogy ezt az időzített bombát ne engedjük felrobbani. A... Bármikor történhet. A Nabucco projekt valóságá válik, ha megépítik, akkor az új délkaukázású háború Azerbajcsán ellen irányulva megakadályozni ezt. Örményországot ebben a geoenergetikai játszmában bűnbakként lehet majd kezelni. És hát tele van robbanó anyaggal, úgymond. Ezt a veszélyt figyelembe veszi-e az örmény politikai elit? Hogy lehet elkerülni, hogy ne váljunk ilyen nagy játszmák áldozataivá. Hogy lehet ezt elkerülni? Köszönöm, Lenzbergis úr. Aztán még tíz percet kap a tisztelt örmény, nemzetgyűlés elnöke. Ami az NP végrehajtását illető fejleményeket illeti, vagy eredményeket. Én voltam az parlament egyik első elnöke, aki üdvözöltem az NP-t, és kifejeztem, hogy az NP értelmében kívánunk előrelépni. Ami az Euronestet illeti, üdvözöltük ezt is, örült, üdvözöltük, hogy produktívan működtek eh, az Euronest képviselő együtt az Európai Parlament és az EU. Eh, Buzek elnök úrral többször beszéltem telefonon, beszéltünk a fehér oroszországi problémáról, úgy gondoltuk, hogy a hat országnak találkoznia kellene, közösen meg kellene vitassák az eljárási szabályzatok tervezetét, és a fennálló problémákat, több javaslatot dolgoztunk ki a módosított eljárási szabályzatok kapcsolatban. Beszéltünk Fehér Oroszország részvételéről. Mi úgy gondoljuk, hogy a hat országnak részt kellene venni ebben a kezdeményezésben, ami Fehér Oroszországot illeti, és az ő részvételét, <clears throat> és más opciókat, mint például öt kormányképviselő, ott ellenzéki képviselő, öt kormányképviselő, öt ellenzéki képviselő, ezt az fehér nem fogadták el, Szerintem tovább kell lépnünk mindezek által, és végre kell hajtani ezt a kezdeményezést. A delegáció vezetők találkoznak majd itt Brüsszelben, ha erre szükség van. Ezt Buzek úrnak írásban is elküldtem ezt az ajánlást. A hat parlamenti elnök össze fog ülni, hogy megvitassa a jövőbeli terveket. Mi ö, üdvözöljük az Európai Parlament Euronesz kezdeményezését, és szeretnénk megvalósítani, és szeretnénk aktívan részt venni benne. Ami az én értékelésemet illeti, ami az emberi jogi helyzetet illeti, hogy én hogy látom. <clears throat> Számos vélemény alakult ki, akik általában politikai véleményük miatt kerültek börtönbe. Nos, hát hat, határt vagy vonalat kell húzni azon állampolgárok között, akiket politikai tevékenységük miatt ítéltek el, azt el kell válaszolni azoktól, akik bűncselekményeket követtek el. Ami azonban nincsen az első csoport. Mindenki egyenlő a törvény előtt, nincsen politikai nézetei miatt elítélt, ami az emberi jogokat illeti, aktívan dolgozunk együtt, Thomas Hammerberg, az Európa Tanács emberi jogi biztosával mindent megteszünk országunkban annak érdekében, hogy a demokratikus reformokat támogassuk, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásával kapcsolatban, mindenképpen kifejeztük politikai akaratunkat a reformok végrehajtását illetően, kormányunk <clears throat> mindenképpen arra törekszik, hogy Örményország az európai család része legyen a jövőben. Ami Törökországgal kapcsolatos továbblépés gonyit illeti, az EU talán segíthet bennünket abban, hogy tovább lépjünk. Um, nincsen semmilyen fejlemény az örmény a török kérdésben, mert a török kormány sem változtat álláspontján. Mert uh, a megállapodások a megállapodás az volt, hogy feltétel nélkül ratifikálják, aláírják a megállapodásokat. És most, ahogy itt beszélek önök ele, előtt, már most szeretném elmondani, hogy a külügyminiszterünk által írt megállapodást hajlandók vagyunk ratifikálni, de nem látom, hogy Törökország ugyanezt a politikai akaratot nyilvánítaná ki, amikor a török kormány ratifikálja a megállapodást, Örményország ezt azonnal meg fogja tenni. Ami az EU támogatását illeti, ahol az EU, az EU talán eh, arra összönözhetné a török kormányt, hogy ratifikálja a jegyzőkönyvet, amelyet ők maguk aláírtak. <clears throat> és elfogadtak, bármilyen feltétel nélkül. Most ratifikálni kellene ezeket a jegyzőkönyveket. Nem értek egyet azokkal a kollégákkal, akik azt javasolják, hogy azt mondják, hogy ratifikáljuk a jegyzőkönyvet, és akkor még rosszabb fényben tudjuk fel Törökországot. Mit tettük az első lépést? Örményország nyújtott kezet Törökország felé, amikor meghívtuk Törökország elnökét Örményországba. Az örmény elnök ezzel létre kívánt hozni kapcsolatot a török elnökkel. 1993 óta Törökország lezárva tartja az örmény-török határt. Ebben az elbajban mindenkinek tudnia kell, le egyet kell érteni, hogy a 21. században nem lehet határokat lezárni. Törökországot kellene arra ösztönözni, hogy nyissa meg a határt Örményországgal. Nem arról az országról beszélünk, amely arra törekszik, hogy az EU-hoz csatlakozzon. Nem értem, hogy egy szomszédjával való határt zárva tartó ország hogy kíván az eu csatlakozni. Szerintem az EU alapelveivel ellenkező. Én az örmény parlament elnökeként tiltakoznék, ellenezném, hogy ezt az érzőkönyvet aláírjuk, mert meg vagyunk arról győződve, hogy azután, hogy ratifikáljuk a megállapodást, a török kormány nem tenné meg ugyanezt visszaéljenek ezzel a helyzettel, a jegyzőkönyveket felhasználnák arra, hogy közvetítők lehessenek az Ebocsán és Örményország között, ami elfogadhatatlan számunkra. És nem fogadhatjuk el Törökországot közvetítőként az örmény azeri kérdésben, a karabahi konfliktusban. Ami a karabahi konfliktust illeti és az ellenségeskedés beszüntetését. Azerbajdzsán elnöke Aliyev és több azeri politikus minden alkalmat megrakad arra, hogy ellenséges megjegyzéseket tegyen, sőt, megpróbáltak erőszakot alkalmazni Szerintem ma határ túlsó oldaláról orvlövészek lőnek az örmény területekre. Azerbajdzsán felhasználja a kőolaj jövedelmét arra, hogy felépítse hadseregét. Nem látom, hogy megfelelő politikai válasz érkezne sem az európai, sem a nemzetközi szervezetektől. Senki sem ösztönzi az azeri kormányt arra, hogy ne tegyen ilyen ellenséges nyilatkozatokat. A 21. században szerintem a háború nem megoldás semmilyen problémára, sőt, ami a 91-94-es háború következőt illeti, amelyet az azeri hatóságok indítottak el, én a kollégáimat arra ösztönzöm, hogy vegyék fontolóra azt, hogy ki kell zárni az erőszak alkalmazását. Ez nem visz előre. Erre kellene önöknek is ösztönözni az azeri kormányt. A béketárgyalások, az EBS e csoport Velencei Bizottságán belül ez a megoldás. Békét akarunk a szomszédainkkal helyreállítani, hogy erre akarjuk eltörni a békét. <clears throat> Minden konfliktust a régiónban békésen, tárgyalások útján kívánunk feloldani. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagyon átfogó, nagyon konstruktív volt, amit elmondott. Ezek a kérdések továbbra is aktuálisak maradnak. A jövőben is minden bizonyjal lesznek közöttünk találkozók, amelyeknek kapcsán az együttműködésünket tovább tudjuk majd mélyíteni. Szeretnék gratulálni is önnek, különösen az utolsó megjegyzéséhez, miszerint a tárgyalások különösen kritikus kérdéseit minél előbb meg kell oldani. Reméljük, hogy ebben mi, az Európai Unió is eh, tud majd önnek eh, segíteni. Most pedig eh, szeretném Pászló kollégámnak átadni az elnöki tisztet a következő szakaszra. Thank you very much. President. Thank you.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 Okay, so uh, I would like to uh, welcome uh, His Excellency. Szeretném üdvözölni Muhammad Javad al-Doreki nagykövet urat, Irak Európai Unió melletti nagykövete. Ahogyan ön is tudja, helyzettel kapcsolatban magyarázatokat várunk öntől, és hát néhány hónappal ezelőtt voltak a választások, még mindig nincs végeredmény nyirakban. Ugyanakkor az elnök választás kapcsán Ma volt az utolsó nap, amikor meg lehetett, volna, meg lehetett választani az elnököt, és hát az eredményeket közé fogják tenni. Várom a nagykövet úr előadását, amelyben nyilván szó lesz ezekről a kérdésekről is, és utána gondolom kérdéseket fognak feltenni a kollégák, de emlékeztetnék mindenkit arra, hogy még egy napi, rendük, napi rendi pontunk lesz majd ez után. Önni a szó, nagykövet úr. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Albertini elnök úrnak a lehetőségért, hogy a külügyi szakbizottság tagjai előtt szólhatok arról, hogyan változik a helyzet, milyen a helyzet a hazámban, illetve mi a helyzet Irak és az EU két oldalú kapcsolataival. Nagy örömmel beszélek hozzá, beszélek önökhöz. 30 éves brutális diktatúra és totalitárius rendszer után, amelyek, amelynek során Irak teljesen elszigetelődött a civilizált világ többi részétől, az életszínvonal, az oktatás, az egészség és más fontos ágazatok is borzasztóan súlyos helyzetbe kerültek. Most Irak eh, elkezdte a szabadság és a demokrácia levegőjét eh, magába szívni, és eh, barbári terrorizmus által jellemzett nagyon nehéz környezetben megpróbálja a több forrásból érkező segítség és pénzügyi támogatás mellett a jövőjét építeni. Hét nagyon nehéz év után amikor nagyon sok irakit gyilkoltak meg, hiszen az al Qaeda és a szaddamisták érdeke az volt, hogy szektás konfliktusokat gerjesszenek, és polgárháború törjön ki, de ennek ellenére Irak Irak, hogy Irakot sokan kudarcot vallott államnak tekintettek, tekintették, lassan elkezdett stabilizálódni a helyzet, és megfordultak a tendenciák. Ez egy csoda volt, ahogy a francia elnök mondta, és nem tört ki polgárháború, a jövőben sem fog kitörni polgárháború. A biztonsági helyzet is javult, az Kaida nagyon súlyos merényleteket végre tudott haj, hajtani, de még mindig szabadon jutnak be határon keresztül a szomszédos országokból. 2011 felé haladva az Irakban állomásozó külföldi csapatokat fokozatosan visszavonják a szófa megállapodás keretében és Irak, hölgyeim és uraim, megtett az első lépéseket a demokrácia felé vezető úton, eltökértek vagyunk, hogy a magas költségek ellenére is, amelyet a terrorizmus jelent a szabad világ számára, továbbra is a külföldi beavatkozás mellett azért egyre inkább a belső saját kézbe vesszük. A szeretnénk, hogyha gyökeret verne a demokrácia az országunkban, és sajnos a szomszédaink azonban a saját érdekeiknek megfelelő Irakot szeretnének látni a szomszédságunkban. Itt 8 év őrült háború után Irán, Iránnal, a kuvaiti megszállás után. Az új Irak most eltökélt, hogy nagyon jó kapcsolatokat épít ki majd a szomszédaival, a kölcsönös érdekek és a avatkozás elve alapján. Szeretnénk, hogyha stabilizálódna a régió, és hiszen a világ energiaszükségletének a legnagyobb részét ez a régió adja. Az átmenet nagyon nehéz, nagyon sok a kihívás, új parlament és a kormány kell, hogy ezekre választ találjanak, és nem szabad, hogy csak az olajra épüljön a gazdaság, és e, e, csak az olajtól függjön az ország jó léte. Több e, jövedelmi forrásra van szükség, magasabb minőségi szolgáltatásokat kell biztosítanunk, kell, hogy javuljon az életszínvonal, és sok érzékeny, bonyolult kérdések, mint például Kirkuk ügye, vitatott területek, az alkotmánymódosítás, az energiatörvény, ezek mind megoldásra vár várnak. Hölgyeim és Uraim, Irak, bonyolult ország, több eh, etnikum, eh, több eh, vallási felekezet él itt, több nyelven beszélnek az itt lakó népek. Ez azonban a gazdaság, gazdagság forrása lehet, hogyha észszerű és felelősségteljesen módon elfogadjuk és tiszteletben tartjuk mások hitét és jogait. Irak, és különösen a politikusok kell, eh, hogy erősítsék a bizalmat egymás között. Eh, párbeszédre, kompromisszumokra van szükség. A nemzeti megbékélés és az egység folyamata megkezdődött. Ez már az új kormány eh, alakítások során is jól lehet látni, hiszen ebben az új kormányban az Irakban élő népek Eh, mindegyike képviselve lesz. Irak és az EU közötti kapcsolatok eh, megfelelő, kielégítő módon fejlődtek. A eh, partnerségi és együttműködési megállapodást nemrégiben sikerült megkötni, és reméljük, hogy ez hamarosan aláírásra is kerül. Szeretném megragadni az alkalmat, és szeretnék köszönetet mondani Mérint, minden érintett szakértőnek, a bizottságnál, a tanácsnál, illetve a soros elnökségek szakértőinek, akik nagyon keményen dolgoztak iraki partnereikkel. Köszönet illeti az EU eh, e Justlex munkatársait, akik nagy szerepet játszottak abban, hogy a jogállami viszonyokat konszolidálni lehetett Irakban. Ez energiával kapcsolatos eh, emlékeztetőt is aláírta az iraki olajügyi minisztérium és az energiaügyi bizottság. Irak, hölgyeim és uraim, speciális kapcsolatokat törekszik az Európai Unióval minden területen. Üdvözöljük az Európai Unió támogatását, amely segít abban, hogy visszanyerje az ország a teljes szuverenitást. Az ENSZ karta hetedik fejezetének a nehéz terhe alól felszabadulva, hiszen ezt az előző rezsim alatt eh, mondták, ezzel az előző rezsim alatt sújtották eh, Irakot. Most várjuk az európai befektetéseket, várjuk, hogy Európa részt vegyen az ország újjáépítésében, és modern demokratikus államá váljon. Hölgyeim is most szeretnék a két oldalú kapcsolatainkról is beszélni, azaz az iraki képviselőház és az Európai Parlament közötti kapcsolatokról, amelyek az elmúlt néhány évben gyorsan fejlődtek. És nagy örömmel Szeretném megköszönni az elnöknek és a korábban Irakba látogató delegációk tagjainak a segítséget, amelyel megpróbálták elérni, hogy közelíthessen ez a két demokratikus intézmény, és tanuljunk az Európai Parlament különböző szakbizottságainak gazdag tapasztalataiból. Több parlamenti delegáció, iraki delegáció járt itt, és ők is ellátogattak Bagdadba. Köszönetet mondok Nicholson Baron Gresslének, Anna Gomesnek, Nikolaj Miladovnak és több más delegációtagnak is. Remélem, hogy nem sérek meg senkit, és hogy a delegációk tisztelt tagja is egyetértenek azzal. A delegáció jelenlegi elnöksége, tehát az Irak EU delegáció jelenlegi elnöksége, reméljük, hogy tovább folytatja ezt a missziót. Nem pártatlanul fog eljárni továbbra is az elnök, és nem egy politikai entitás érdekeit és véleményét képviseli csak nem akarom, nem elvárjuk, hogy az elnök ne sértse meg az iraki nép érzéseit, és több esetben az iraki alkotmány, az a terroristának tartott szervezet szervezete is kapcsolatba lépett a delegáció elnöke egy olyan szervezettel, amik eh, az előző rezsim alatt eh, a brutális biztonsági erőkben vett eh, részt, és sok egyetlenséget kegyetlenül léptek fel a 91-es népfelkelés során. A, szeretnék emlékeztetni arra, eh, tisztelt külügyi szakbizottsági képviselők, hogy az önök eh, érdeke is az, hogy fejl, eh, fejlődjenek a kapcsolataink, és remélem, hogy a mindez idáig a parlamentünk között meglévő olyan egészséges kapcsolatok folytatódni fognak. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most pedig, most pedig Mauro urat szeretném felkérni, hogy szóljon. Ő az Irakért felelős jelentéstevő. Mauro úr parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a nagykövet úrnak és a bevezető gondolatait, de ha megengedi, valamit előre bocsájtanék. Megszakítja gondolatait a hozzászóló. Mm, remélem, hogy működik a tolmácsolás. Ugye most hallja a tolmácsolást, jó, akkor a kérdésem a következő. Egy olyan aspektusból indulok ki, amely a mai napon aggaszt bennünket, több információra van szükségünk, az új kormány felállítása. Nem tudom, hogy az információkat mi hamarabb megkaphatjuk-e, vagy pedig tovább fog-e tartani majd. Jó lenne, ha néhány részlettel szolgálna az a kapcsolatban, hogy mi a helyzet ezekkel az összetűzésekkel, amelyek akadályozzák Maleki úr és Leogó közötti nézeteltérés, a pártok közötti nézeteltérés, ami akadályozza az új kormány alakítását. Lehet, hogy a civil társadalom belül is vannak olyan gondok, amelyek akadályozzák az új kormány felállítását. Mi az ön személyes véleménye az erőfeszítésekkel kapcsolatban. Aztán még egy kérdést tennék fel. A egyre inkább megerősödő erőszakos cselekmények kapcsán újra felütik fejüket az erőszakos cselekmények, hogy a biztonsági erők kiképzése nehéz volt, de <clears throat> mi az önök számára a legnagyobb kihívás a biztonsági helyzetet illetően? Ha az amerikai csapatok majd visszavonulnak, hogy fognak felkészülni ilyen incidensekre? További kérdésem, utolsó kérdésem, a kisebbségekkel kapcsolatos. Ugye egy millió ember él szemüzetésben, Szíriában és másút. Milyen intézkedések várhatóak a jövőbeli kormánytól, amely segítségével vissza lehetne csalogatni a menekülteket? Hiszen nagyon sokan magasan képzettek, és valóban nagyban hozzájárulnának az ország újjáépítéséhez. Az utolsó kérdésem, mi a helyzet a leköszönő kormány és az Európai, Uniós, az Európai Bizottsága folytatott tárgyalások kapcsolatban a leköszönő kormány szerepe, az új kormány szerepe, mi a helyzet a folyamatban lévő megállapodásokkal? Ezeket ratifikálni lehetne mielőbb az a kérdésem. Az önök szabályai azt tartalmazzák, hogy a megállapodást aláírja majd a parlament. Reméljük, hogy nem sokára itt üdvözölhetjük az iraki parlament képviselőit. Jó lenne, ha a parlamenti képviselők között lenne egy eszmecsele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mauro úr. Most pedig Gomes asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, nagykövet úr. A nagyon is őszinte gondolatait, hiszen kiemelt, hogy Irak egy bonyolult ország, másrésztől azonban a dolgok mégiscsak előre haladnak, és ugye nem szeretnénk ismét kudarcot vallott állammá visszaminősíteni az országot. Tehát a kérdés az, hogy milyen tárgyalások folynak a választások óta, ezek ugye kiemelik, hogy az irakiak megtanulták a leckéjüket, ki tudják dolgozni az új struktúrákat, a különböző pártok és, és kisebbségek, etnikai csoportok közötti konfliktusok ellenére mi a helyzet a terroristákkal, akiket nem tudtak még kiírtani? Mi történt? Nagyon hálás vagyok azért is, hogy említette a önök országában a külföldi, vagy a szomszéd országokból beszűrődő külföldi erőket. Ebben a parlamentben többen aggódnak, amit, hogy Iránból érkeznek erők, de más erők részéről is van úgymond beavatkozást, tehát a szomszéd országok, mint Szaudi-Arábia vagy Szíria, Törökországot is megemlíteném, hiszen Törökország is néha Észak-Irak eh, területén eh, a PKK-sokat, a kurdokat kívánja üldözni. Tehát így berohannak Irak területére. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol? Sikerült-e eredményt elérni Mauro úr nem csak a menekültekről kért ezt önöket, Nos, szerintem a, ez egy nagyobb gond, mint a menekültek. És én tudom, hogy ez a biztonsági helyzettel is összefügg. Az emberek nem mernek hazamenni, mert úgy gondolják, hogy nincsenek biztonságban városokban, otthonunkban. Azt kell mondjam, hogy tegnap találkoztunk az iraki delegáció tagjaival, örömmel hallottunk arról, hogy a civil szervezetek kisebbségi jogi kérdésen dolgoznak, és reménykednek abban, hogy annak ellenére, a tárgyalások ellenére úgy gondolják, hogy az iraki parlamenti képviselők együtt tudnak működni a következő hónapokban ebben a kérdésben. Szeretném elmondani önnek, szeretnék több részletet megtudni az energiaügyi megállapodással kapcsolatban, amelyet a bizottság aláírt. Nem tudom, hogy a, az AK gáz területek kidolgozásáról Irakban hogy is rendelkezne. Nem tudom, hogy tudná-e információt adni arról, hogy mi a kapcsolat a kurd. Mi a helyzet a kormány és a kurd kormány között, amit Bázáni elnök úr látogatását illeti, Franciaországban járt és Németországban, azt kell mondjam, hogy örülök annak, hogy ez a látogatás megtörtént, a bizottságnak nem szabadna vonakodnia, mint a múltban. Jó lenne, ha kurdisztáni regionális kormánya fölvenni a kapcsolatot, nem vonakodna ettől, mert természetesen nagyon sok alkalom és lehetőség van arra, tehát nagyon sok lehetőséget lehet feltárni, amelyel javítani lehet a kurd régióval, eh, a kurd kormányjal, <clears throat> a kurd regionális kormányjal való kapcsolatot lehetne eh, továbbépíteni. Nagyon jó lenne a kurd régión belül ahol a biztonság erősebb, vagy nagyobb a biztonság szintje, Irakon belül, a kult régióban. Nagyon jól értem, amit mond azzal kapcsolatban, amit az iraki delegáció kapcsolatos kritikáját illeti, hát sajnálom, hogy nemrégében kapott egy olyan levelet, amiben az szerepelt, hogy a hetes fejezetet rá kell kényszeríteni Irakra, mert Ugye még nem állt fel a kormány, de ez nem képviseli a legtöbb iraki delegációs képviselő véleményét, minket nem kérdeztek meg. A tegnapi vita eredményeként, az iraki delegációban folytatott vita eredményeként megállapodtunk abban, hogy még egyszer ilyesmi nem fordulhat elő. Biztosíthatom önt arról, hogy a kormány a többségének véleményét nem képviseli, csak a delegáció elnökének véleményét, Sajnálatos ez az eset, és nem megfelelő, én nem tudom alá, nem tudom támogatni ezt a javaslatot, ezt az ajánlást, amely szerintem igazságtalan. És nem veszi figyelembe azokat az eredményeket, amelyeket elértek az irakiak a sok-sok nehézség ellenére. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig Lochbilder asszony, aki az iráni küldöttség vezetője, és utána még néhány hozzászóló, és aztán önnek van rá lehetőség, hogy reagáljon. És utána az utolsó négy hozzászólás. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen követ úr a bevezetőjét. Különböző emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban lenne kérdésem. Irakban nagyon liberális a sajtó, mégis nagyon sok újságíró van, aki független szervezetnek dolgozik, és ellenük büntető eljárásokat <clears throat> kezdeményeznek. Napi incidenseknek vannak kitéve az újságírók, és nem lehet kizárni azt, hogy ezeknek egy részét a szolgálat szervezi. Ön mit gondol erről? Aztán ö, <clears throat> kínzásokról és jogtalan letartóztatásokról is érkezik hír. A kormány a felelősöket bíróság elé akarja állítani. Ezen kívül. Iránról és Törökországból Észak-Irán ellen az irán-iraki határnál állandóak a támadások. Almaliki elnök utalt rá, hogy, és ez a humanitárius szervezetek is alátámasztják, nem csak kurd gerillák ellen irányulnak, hanem sok civil ellen, több mint 500 családot elüldöztek ebből a régióból, pontosan azért, mert léteznek ezek a katonai akciók. Ön mit gondol? Az iraki kormány mit tesz ez ügyben? Végül az Ashraf tábor helyzete. Ön már a Mujahedin helyzetéről beszámolt. Mi olyan híreket kaptunk, hogy ezt a tábort megtámadták. Ez az Európai Parlamentben többször téma volt. Július 11-én a Reuters hírügynökség arról adott hírt, hogy az iraki kormány 93 ember tartóztatott le, például az emberiség elleni bűntényekkel vádolják őket. Mit állítanak, hogy pontosan mi a bűne ezeknek az embereknek? Köszönöm szépen. Nagykövet úr, <clears throat> még utána négyen kértek szót. Ladies and gentlemen, who put these questions, Mr. Mauro, what's up with you? Mauro úr, önnel kezdeném. Az utolsó kérdés a tárgyalásokra vonatkozott. Patricia Lombard itt van a bizottság részéről, de elmondhatom, hogy a PCA egyezményt illetően nagyon jól folytak a tárgyalások, itt is, Bagdadban is. Nem hiszem, hogy nagy problémáink lettek volna. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy amikor arab országokkal folynak, vagy más régiós országgal tárgyalások, mindig felmerül az emberi jog kérdése. De itt nem. Voltak problémák, voltak olyan részletkérdések, és azt hiszem, hogy csak idő kérdése, hogy megoldjuk, és aztán szavazás a nemzeti parlamentekben, és remélem, hogy itt az Európai Parlamentben is. Ez egy nagyon fontos egyezmény, fontos a jövőbeli kapcsolatok számára. Mauro úr kérdezte a fegyveres erők szerepét. Egy milliónyi katonánk volt, a múlt rezsimben. Irán, Kuwait, Ezen kívül az iraki kormány által, a saját népe által indított katonai akciók, ezek mind léteztek. És aztán az megszállás első napjaiban feloszlatták az egész hadsereget és nem is akartak ott maradni, több időre a nemzetközi csapatok sem, mint szükséges volt. Egy évvel ezelőtt nagyon nehéz tárgyalásaink voltak az USA-val, és az amerikai nagykövet azt mondta, hogy nagyon jó egyezményt kötöttünk ki, különösen ha összehasonlítjuk a Koreával és Japánnal kötött egyezményekkel. Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk a fegyveres erő kiképzésére. Több mint a műveletek 99%-át az iraki katonaság hajtja végre, csak nincs elegendő légierőnk, és az amerikaiak segítenek ki minket ezzel, de azt hiszem, hogy 2011-re mi tudjuk majd saját kezben tartani az összes hadműveletünket. A menekültek kérdése. Igen, ez egy nagyon komoly probléma, nagyon nagy humanitárius probléma. Irak nem menekülteket küld ki a nagyvilágba, sőt, például a 80-as években több százer egyiptomi menekült érkezett Irakba, mely gazdag ország vagyunk. De aztán elkezdődött az agyászívás, és nagyon sok iraki érkezett Európába pénzügyi okok miatt. És aztán 2003 után, az al támadások után Irak polgárháború szélére sodródott. Egyre nőtt a polgári erőszak. Több ezer iraki elmenekült az országból, Szíriába, Iránba, Jordániába, Egyiptomba és Libanonba talán a számadatokat illetően nem egyeznek a statisztikák. A szomszédos országok azt mondják több mint egy millió, a UNATR pedig azt mondja, hogy 200 ezer irakit regisztráltak csak, mint menekültet. De az irakik több ezren közül naponta elhagyják az országot, mint turisták és Európába is turistaként érkeznek, és aztán vissza is jönnek Irakba. De szeretnék köszönetet mondani azoknak az országoknak, akik befogadták a menekült irakiakat, és támogatják őket. Az ENSZ nagyon nagy lelkű volt. Belgiumot illetően. Igen, Nagyon komplikált a helyzet. A diktátor túl, mikor megszabadultunk, akkor most demokrácia felé haladunk, de az irakiak összefognak most Saddam Hussein után, hogy kormányt alakítsanak. De ez nem könnyű. A szunniták, akik bolykottálták korábban ezt az eljárást, most 62%-kal részt vesznek a folyamatban. Tehát először történik az meg, hogy az irakiak összefognak, de nem bízunk egymásban, ez tény. És meg kell tanulnunk, hogy bízunk egymásban, hogy elfogadjuk egymást. Hogy kompromisszumot kössünk, hogy párbeszédet folytassunk. És nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk, és ez majd meghozza a gyümölcsét a végén, csak türelmesnek kell lennünk. Gomes asszony. Okay. Oh, yes. Yeah, this is a problem. Intervention of neighboring countries. A szomszédos országok beavatkozását. Az ember nem választhatja meg a szomszédait. Ez Irakra nézve is igaz. És nagyon nehéz helyzetben vagyunk 2003 előtt nagyon rossz helyzetben voltunk. Leruhantuk Kuwaitot, két kormány ugyanahoz a párthoz tartozik, tartozott, és aztán egymás között is nagy volt a villongás. Nagyon nagy vákum helyzet alakult ki. Itt nem csak a rezsimről van szó, hanem az egész országról. Négy hónapig egyáltalán nem láttunk rendőrt, vagy például a közlekedés is egyáltalán jó, hogy fennmaradt. Nagyon nagy volt a vákum, és ezt meg kellett oldanunk. Igen, néhány szomszédunk segített. És nagyon sajnálatos, hogy az arab testvéreink, akiknek rohanniuk kellett volna, hogy segítsenek, nem érkeztek sőt, néhány nagyobb arab ország még mindig nem segít, és azokra mutogatnak, akik segítenek nekünk. Még a múltkori választásokon is. Ez tulajdonképpen inkább regionális választás volt, mint iraki. Minden szomszédunk beavatkozott, ezt most magunk között mondom. Különböző módokon, különböző okoknál fogva nem szeretnének demokráciát látni a régióban. Ez nagy fejfájást okoz mindenkinek. Ezen kívül mindenki egy olyan irákot, irakot akar kialakítani, ami a saját elképzelésének felel meg. Mi vagyunk a második legnagyobb ország a régióban, és mi vagyunk a második legnagyobb kőolaj exportőr. 5 6 millió hordónyit exportálunk évente. Nyilván ez nem mindenkit tesz boldoggá, de azért mindent megteszünk. Nem akarunk beavatkozni a szomszédaink életébe, párbeszédet akarunk, és tudjuk, hogy ez mindenki érdekét szolgálja, és az egész világ érdekeit, hiszen az energiabiztonság és a béke az egész világot érinti, Európát is. Egy gazdasági együttműködés van szükségünk, és még mindig ezt próbáljuk elérni. Gomes asszony. A belső menekülteket illetően amikor a szekta villongások elkezdtek, a sia, siták, és a szuniták közötti villongások. De ez bármilyen nemzeti béke folyamatban így folyt volna. Én nagyon régióban élek, ahol nem eh, élhettem volna a saját házamon, ha, irán, ha, ha otthon laktam volna, de itt laktam Brüsszelben. Tehát ez a fázis eh, minden ilyen folyamatban bekövetkezik a vége felé. A civil szervezeteket illetően. Komás asszony. NGO-k, emberi jogok. Emberi jogok, civil szervezetek. Nem tudtuk, hogy mi volt ez, nem szerepelt a szótárakban, hiszen azt sem tudtuk, hogy mi az, hogy műhold és mobiltelefon. Tehát most kezdünk ebbe bele. De van egy emberi jogi miniszterünk, és az előrelépés és lesz egy független bizottságunk. Az ENSZ három nappal ezelőtt kiadott egy jelentést az emberi jogi helyzetünkről, és ebben aktívan részt vett az emberi jogi miniszter, és nagyra értékeltük az ő szerepét. De ez egy kulturális váltást követel civil szervezetek, itt is a korrupció nagyon elterjedt, de most már elég sok civil szervezetünk van, és mindent megtesznek, és egyre nő a szerepük. The framework, the MOU energy and the ACAS, yes. Az agreement, MOU is an agreement, kind of agreement. Az energetikai megállapodás kérdésére térve, nagyon lelkesek voltunk, hiszen szükségünk van Európára, szükségünk van az Európai Unióra, és valamennyien látjuk persze, hogy milyen nehézségekkel küzd az Európai Unió is, amikor megpróbálja diversifikálni a gázimportot, különböző termelőket keres az importjához. Tehát két oldalú az érdek, kölcsönös az érdek. Fontos megállapodást írtunk alá az olajjal kapcsolatban is, és a közelmúltban a gáz kapcsán is. Azt hiszem, hogy el kell kezdenünk a szakmai tárgyalásokat. Irak és a bizottság kell, hogy kezdje a tárgyalásokat az energetikai kérdésekben, hogy életet leheljünk ebbe a Memorandum of Understandingbe, ebbe a megállapodásba. Milyen a kapcsolat a központi kormányzat és a regionális kormányzatok között. Hát szövetségi berendezkedésű ország vagyunk, Észak-Irakban kurdisztáni régiónak saját kormányzata van, és ez benne van a kultúránkban. Sok iraki úgy gondolja, hogy a föderalizmust eh, tulajdonképpen korábban sokszor szeparatizmusként értékezték, azt hiszem, hogy talán Belgiumot hozhatnánk fel, remélhetőleg jó példa lenne Belgium. Vannak tehát problémák, és sok a félreértés, az egyet nem értés a központi és a regionális kormányzatok között. Azt hiszem, hogy közös bölcsességgel meg tudunk majd állapodni. Nagyon sokszor padhelyzet van, a kirkuki kérdés ilyennek tekinthető, de létezik az úti terv, a roadmap, csak időbe telik a dolog. A viszonyom hiánya nagyon fontos tényező Irakban, de azt hiszem, hogy most a központi kormányzat és a e, régió közötti kapcsolatok e, meglehetősen egészségesek. Ami az európai jelenlétre vonatkozó javaslatot, javaslatát illeti, persze ez mindenképpen helyes, és az Iraknak is érdeke. Tisztelt elnök asszony, Lokviller elnök asszony, a delegáció elnöke. Köszönöm szépen a kérdését, emberi jogok kérdése Irakban. Ahogyan korábban is elmondtam, ez számunkra egy teljesen új dolog, de tanulunk, és hölgy, keresztény hölgy az emberi jogi ügyi miniszter, nagyon őszinte, és mindig vannak problémái más minisztériumokkal, viszont élvezi a parlament, a civilek és általában a közélemény támogatását is. A kínzásokkal kapcsolatban, igen, igen, ez voltak ilyenek, sőt, az amerikai megszállás időszakában is Igazából nem lehet száz százalékban ezt kézben tartani. Még régi demokráciákban is előfordul ilyesmi, persze nem lenne, hogy szabad, hogy előforduljon. A börtönben lévők kérdésével kapcsolatban. Most már senkit nem lehet őrizetben tartani bírósági ítélet nélkül elvileg, és folyamatosan javul a helyzet, egyre kevesebben vannak eh, jogtalanul börtényben. Persze még nem tökéletes eh, a helyzet, de hát nem kell minket meggyőznie senkinek, eh, mi egyértelműen az emberi jogok pártján állunk. Sajtószabadság. Sajtószabadság van Irakban, és erre büszkék vagyunk, különösen a régiónkban. Az előző rezsim Eh, idején két eh, lap létezett összesen, az egyik eh, Szadámé volt, a másik a pártjáé, és két tévéállomás is létezett, amely is szintén Szadámé volt. Most nem is tudom hány, 50-60 újság van, senki nem ellenőrzi ezeket. Természetesen bírósági ügyek vannak, hogyha rágalmazás vagy a szokásos ügyek miatt de Irak bizonyos részein bizony sajnos még előfordul az, hogy újságírókat inzultálnak, őrizetbe veszik, vagy amit ön is említett, voltak itt meg is gyilkoltak. De léteznek törvények, vannak bíróságok, és azt hiszem érthető, hogy Irakban, ahol 35 évig brutális diktatúra volt, hogy, hogy ilyesmi van, de teljesen egyetértek az, azzal, amit ön is mondott, hogy véget kell vetni az atrocitásoknak. A következő kérdésre azt mondanám, az MKO-val kapcsolatos kérdésre, ők támogatták Szadámot nagyon sok kegyetlenség elkövetésében, Irakban és különösen Kurdisztánban. Láthatták a televízióban Rejawi eh, úr és eh, asszony képét, csak azt hiszem négy-öt évvel ezelőtt, amikor a francia rendőrség eh, rajtuk ütött, három millió dollár találtak iraki újságokba, lapokba csomakolva, az egyik ilyen központban, tehát ezekről tudunk. És az irakiak nagyon sokat szenvedtek, különösen az áldozatok, akiket meggyilkoltak, senki nem nyúlt hozzájuk. Amikor az iraki erők Irakon kívüli területre léptek, senki nem tudja, hogy mi történt. Nagyon komolyak a védelemmel kapcsolatos törvényeink, hát nem mindenki tartja be őket. Fiainkat, apjáinkat, anyáinkat gyilkolták meg, és talán három ezer tagjuk van, közülük ezer már rendelkezik amerikai-európai útlevélet. nem menek vissza ahonnan, ahol jött, ahol ahol a helyük lenne. Mi nem akarjuk, hogy nálunk legyenek. bíróság elé kell állítani őket. Mindenképpen pereket kellene indítani, hiszen a családok is ezt akarták, az áldozatok családjai bizonyítékokat kell találni. Ez a normál folyása a dolgoknak. És azt hiszem, hogy ma döntés meg is fog születni. Köszönöm szépen. Sajnos nagyon kevés már az időnk, és még négyen szeretnének hozzászólni. Másfél perc eh, áll mindenkinek a rendelkezésére. Májer úr, először parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A következő vitával, vitára vonatkozóan már szeretnék egy javaslatot tenni, hogy ne eh, legyen két kategóriája hozzá szólóknak, a, ki hosszabban, ki rövidebben beszél, csak mindenki egy, egyforma időt kapja. És elnök úr, elhangzott nagyon fontos dolog, mégpedig az, hogy volt egy olyan félelem, hogy esetleg Irán erőltet rá majd Irakra valami kívülről miniszterelnököt. De hát a katonaság, a harc művészet és a hadsereg szerepére gondolva azt kell mondjam, hogy nagyon óvatosnak kell lenni az ilyen megállapításokkal. Az Iraki Nemzeti Szövetség képviselői azt mondták, hogy nagyon sok volt a szabálysértés a választások során, és a BASZ párttal együtt működő képviselőjelölteknek vissza kellett lépniük. Nagyon bonyolult a helyzet, nagyon nehéz kormányt alakítani Irakban. És talán felekezeti megfontolások is vannak. A miniszterelnöknek sétának kell lenni, a e, parlament elnökén, vagy az elnöknek pedig e, szunitának vagy kurdnak. E, hát nehezen tartom be ezt a másfél perces időkorlátot. Az én frakcióm mindig is ellenezte az iraki inváziót, jogtalanságnak tartottuk. Nagyon sok bajt és szörnyűséget okozott. Most nem csak az alkaidáról beszélünk, hanem sok mindenről. Azt hiszem, minden mögött az olaj húzódik meg, az olaj diktálta, az, az olajhoz fűződő érdekek állnak mindennek a hátterében. Irak Japántól is jelentős támogatást kap, de hát még sok millió hiányzik ahhoz, hogy visszatérjenek az olajkitermelésnek a háború előtti szintjére. Köszönöm, hogy az elnök Kacén úr. Paskó elnök úr, köszönöm szépen a szót, és az anyanyelvemen szeretnék beszélni. Mezopotámia, az emberi civilizáció bölcsője, a soknyelvűség, a e, kulturális sokszínűség szimbóluma. Új intézmények létrehozása egy olyan új államban, mint Irak, nyilvánvalóan időigényes. De hát azért ez a Belgium analógia azért egy kicsit sántít. Belgium azért monarchia, királyság, és a király mindig is képviseli az államot. Irakban mindenképpen szükség van kormányra, elnökre, és egy pozitív üzenetet eh, tudunk azt hiszem Irakkal kapcsolatban megfogalmazni. Mi az Európai Parlamentben eh, kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszünk a parlament eh, minden frakciójával, és szeretnénk elkerülni ez olyan szükségtelen incidenseket, mint amire a közelmúltban sajnos sor került közöttünk. Én magam is jártam már Irakban, de csak Kurdisztánban az északi részen. A kormányzat, a kormányalakításra mindenképpen szükség van ahhoz is, hogy az egész Irak megnyíljon a, a látogatók számára, hogy bárhova el lehessen látogatni, Bagdadba is, hogy beindulhasson a gazdaság fejlődése. Azt szeretném megkérdezni, mi eh, az iraki kormány, vagy mi Irak eh, terve eh, az infrastruktúra megújításával kapcsolatban? Itt elsősorban az energetikai infrastruktúrára gondolok. A gazdasága hosszú háború után készen áll-e a megújulásra? Mi a helyzet a beruházásokkal? a mezőgazdaság területen is sok lehetőséggel rendelkezik Irak régi mezopotán, így gondolom, hogy a mezőgazdasági termelést is növelni lehetne. Elnök Ratkins úr. Én mindig rövid vagyok, elnök úr. Két gyors kérdésem van. Infrastruktúra az első, kapcsolatban az előző kérdéshez. Mi történik a nemzeti és a helyi kormányzatok között, mi a kapcsolat? az infrastruktúra, elsősorban a villamos energetika infrastruktúra kapcsán. A második kérdés, mi a helyzet a műkincsek védelmével kapcsolatban? Rengeteg a műkincs az ön országában, és sokan nagyon aggódunk az iraki műkincsek miatt. Nagyon köszönöm. Tenek úr. Köszönöm, elnök úr. Néhány kérdésem lenne valamennyien látjuk, hogy Irak szövetségi berendezkedése nagyon törékeny. Ez a nagykövet véleménye szerint, talán ez túlzottan politikai kérdés is egy nagykövet számára, de azért megkérdezem, a hogyha a szuniták is részei lesznek a koalícióknak, akkor ezt tekinthetjük tekinthetünk-e federalisztikus berendezkedésnek egy pisztán síta kormányt, amiben esetleg a szuniták nem kapnának helyet? Egy másik kérdés, Irak és arab szomszédai közötti bilaterális kapcsolatok. Elsősorban Szaudarábia érdekel, nagyon idegesek a szaudiak, az amerikaiak befolyása miatt Bagdadra nézve, és miután Damaszkusz és Teherán is nagyon közel vannak, a kérdés az, hogy a Basz rezsim egyetlen túlélőjének lehetnek csak jó kapcsolatai. Ugye az irániak hmm. síták, és jó kapcsolatokat építetnek ki esetleg a jövőbeni új bagdadi kormányal, és ez síta kormány lesz. És végül a, nem vitette a keresztény minisztert. Mennyire komolyabban foglalkozik majd az új kormány a, az ókori keresztény kincsek megőrzésével, és keresztény kisebbségek közül nagyon sokoknak kellett elmenekülniük Jordániába, Szíriába. Mi lesz velük? Köszönöm szépen. Most pedig kérem szépen a nagykövet urat, hogy reagáljon az adott időkereten belül az ön javát szolgálja. hogy Irán szeretne ránk erőltetni egy kormány. Szabad választások voltak? Igen, őszintén voltak csalások, voltak diskrepanciák, de nem olyan mértékűek. És magunk között szólva azt mondják, a végén ami egy másik kérdés. Nos, hát a síták, a szoniták, a kurdok, a türkmenek, az egész iraki társadalom minden elemét figyelembe kell venni. Meg vagyok győződve arról, csak így lehet eljárni. Az új kormány csak úgy lehet összeállítani, hogy mindenkit figyelembe veszünk. Ez nem sok időbe telik, még létrejön ez az új kormány. síita, szunita, az alkotmány. Nos, hát... A síták vannak többségben, nyilván elegendő többségük van a parlamentben, tehát maguk között is ki tudnak alkotni valamit, de még nem alkot, alkottak meg, egymás között sem nálvottak meg. Nem kell meglepődnünk, a következő miniszterelnök síita. Hát ezt hozza a demokrácia. Nos, néhány hónappal ezelőtt Irák aláírt ó, nagy olajcégekkel megállapodást. Őszintén európai cégekkel írtunk alá megállapodásokat. Az amerikai csak egy kis szerződést kaptak. Nagyon kis részesek, részesedésük volt ebben. Ne aggódjunk az amerikaiak miatt. Ami az iraki képviselőház és az Európai Parlament közeli kapcsolatot életi, támogatom ezt a kapcsolatot, van egy új parlamentünk, még nem nagyon ülésezett, még nem választotta meg a ház elnökét, de amint meg lesz a ház elnöke, szerintem azonnal kezdjünk neki, és hozzuk össze. Látom itt Pöttering urat, az ő elnökség idején nagyon is támogatott bennünket. Pöttering úr, nagyon örülök, hogy látom, és köszönöm szépen a támogatását. Nos, ami a fejlődés, fejlesztési projekteket illeti, szükségünk van a beruházásra. És a parlament nagyon is bátorító, biztató beruházási törvény szavazott meg, és Franciaország, Kína, a kínaiak mindig az első között vannak, Törökország, néhány belga, néhány német cég is befektet nálunk következőképpen az olajágazatban. Egy tisztelt képviselő azt mondja, hogy 10-15 200 milliárd dollár befektetésre van szükség. De szerintem jönnek a cégek, az olaj azért az. Az olajra mindenkinek szüksége van. Jönnek majd. Szíriával kapcsolatban diplomatikusan kell fogalmazzak, nem lehetek annyira őszinte, mint említettem. Nem vagyunk valami jó viszonyban. Néhány szomszédunkat azzal vádoltak meg, hogy átkeltek a hat... Mi megvádoltuk a szomszédunkat, hogy engedték, hogy terroristák átlépik a határunkat. Ezt ennek nem örültek. Nagyon sok a regionális beavatkozás a szomszédaink részéről. Nagyon sok szomszéd nem örült. Attól féltek, hogy demokrácia lepi el a régiót. Egy nagy olajtermelő sem nagyon volt pozitív hír számukra. 33 millió ember, az ország nagyon régi, ami a múzeumot és a műkincseket illeti. Hát sajnálatos dolog. Az emberiség vesztett ezzel. Tavaly nyáron Bagdadban jártam, elkísértem a belga külügyminisztert, és mondta, hogy megnézzük a múzeumot, és elmentük a múzeumba. És igen, jobban éreztem magam. Két nagy lyuk volt, amit, tehát árkok, tehát a régészeti kutatások Amerikából és a szomszédországból érkeztek. 50% amit elveszítettünk, Amitől viszont jobb kedvem lett, hogy új feltárások vannak. Irákban bárhol ásunk egy lyukat, nem túlzok, valamit talál az ember. Hát ez kicsit vigaszként tekintettő, hogy az elveszett kincseket, új kincseket tártunk fel. Köszönöm szépen, remélem, hogy ez a vita néhány kérdésünkre választ adott. Most pedig nagyon szépen köszönöm, nagykövet úr. És folytatjuk majd Torban Brille, EU-szudáni képviselővel a fórumot. Ne menjenek el! Stay put. Okay then. Well, thank you, Ambassador, for coming. Uh, Nagy követ úr, köszönjük szépen, hogy eljött. Természetesen a szudáni választásokról is szó esik. Néhány nappal ezelőtt Tambo Becky, Dél-Afrika volt elnöke és ellátogatott ide. Akkor az jövendőbeli választásokról volt szó, illetve a referendumról Dél-Szudánt illetően, ez pedig januárban lesz, és most köztünk van, csak később érkezik ide, két kollégánk, Veronique de Kaiser és Gomes asszony, akik jártak a régióban, úgyhogy nagykövet úr, a szó. Mr. President, thank you very much, and thank you very Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy beszámolhatok a szudáni helyzetről. és Szudán jövőjéről. Most történelmet írunk. Azt hiszem, az európai választói megfigyelők majd külön beszámolnak erről, úgyhogy én erről nem szólok, csak azt szeretném elmondani, hogy a választások megtörténtek Szudánban. Új kormánya van Szudánnak, de amiről én majd szólni fogok, Szután a két párt között nagyon jó átfogó békeegyezmény érdekében, tehát párbeszédet folytat. Ezt 2005-ben írták alá, és a két évtizednyi polgárháborút zárta le Szudánban. Most pedig végső fázisába lépett ez a folyamat. Jövő januárban, ahogy az elnök úr is mondta, népszavazás lesz Dél-Szudánban, ahol a helyiek szavazhatnak arról, hogy el akarnak-e szakadni Szudántól. Tehát egy nagyon fontos pillanatnak vagyunk tanulni Szudánban, ez nagyon fontos azért is, mert geográfiai szempontból Szudán a legnagyobb ország Afrikában, és ezek viszonylag instabil határok, amik körbeveszik Szudánt. Tehát nagyon nagy figyelemmel kell kísérnünk Szudán történetét. A Comprehensive Peace Agreement aláírásához hozzá tartozik így a referendum is. A béke egyességet a két párt kötötte, és a nemzetközi közösség vállalt garanciát. Vannak azonban még kitételei, amit meg kell valósítani. Például Észak és Dél-Szudán közötti határ demarkációja ez nagyon-nagyon fontos elem, hiszen a délieknek szavaznia kell, és vannak még kérdések az abejei területet illetően, ahol a bíróság egy ítéletet hozott múlt évben, szerint? megváltozik a régió határa, de az ítéletnek bizonyos részeit nem valósították meg még gyakorlatban. A népszavazás. Nagyon fontos, hogy olyan módon folyjon le, hogy hiteles legyen a végeredménye. Alaposan elő kell készítenünk. Az szükséges hozzá, hogy a pártok megértsék, hogy az átláthatóság nagyon fontos, és biztos vagyok benne, hogy a választási megfigyelők majd még nagyon sok mindenről beszámolnak az előkészületeket illetően, hogy hogyan készítik elő a népszavazást. A népszavazás utáni kérdésekre is figyelnünk kell. Ezek olyan kérdések, amelyet a két pártnak kell letárgyalnia, hogy a békés egymás mellett élést biztosíthatják, attól függően, hogy a dél-szudániak hogyan szavaznak. Biztonság, állampolgárság, természet és pénzügyi erőforrások, nemzetközi szerződések, ezek mind témáját képezik. Nemrég a két párt aláírt egy szerződést Etiópiában, Mikelében, a tárgyalások formáját illetően. Ez egy Memorandum of Understanding, amely előírja, hogy a két pártnak kell levezényelni ezt a folyamatot, de igénybe vehetik az Afrikai Unió magas szintű paneljét, amelyet Mbeki úr vezet, Dél-Afrika volt elnöke. Úgyhogy a pártok elősegíthetik így a tárgyalásokat, amelyek persze nagyon fontosak lesznek a békés viszony megteremtése szempontjából. Ami a dél helyzetét illeti. Gyakran aggasztó a helyzet. Tavaly etnikai rivalizálásoknak több áldozata esett, Darfurban, és a kézi fegyverek és a könnyű fegyverek jelenléte destabilizálja a helyzetet, élelmiszerhiány tapasztalható. Ez mind-mind nagyon kritikus helyzetet teremt. De ne tételezzük fel eleve, hogy Dél-Szudán nem tudja megoldani egyedül a problémáit, még akkor sem, hogyha a nemzetközi közösség támogatását kérik, hiszen így kialakíthatnak egy nagyon produktív viszonyt Észak-Szudánnal, Darfur. Továbbra is aggasztó a helyzet, a biztonsági helyzet csak romlott az elmúlt hat hónapban. a békefenntartó erők, az ENSZ EU misszió több békefenntartóját elvesztette, a humanitárius intézkedéseket hátráltatják, összeütközések történnek a kormány és az egyik fegyveres mozgalom tagjai között, és közvetlenül kihatnak az események a humanitárius alkalmazottakra. Néhányukat közülük még mindig túszként tartják fogva, csak nem tudjuk pontosan, hogy mely erők, de ez csak negatív hatással lehet a humanitárius szervezetek munkájára. Dél-Szudánban jártam, Nyiele városában nemrég, és megerősíthettem, hogy egyáltalán nem konstruktív a hangulat. Az emberek inkább kiköltöznek a városokból, és ilyenkor a humanitárius szervezeteknek nagyon nehéz a munkája, hiszen ők az urbánus területeken tevékenykednek, és nem az azon kívül eső területeken, pedig ez fontos lenne. ezen kívül a Darfuri helyzet megoldása. Ezt nem lehet kizárólag katonai eszközökkel elérni. Az Afrikai Unió és az EU találkozott Tohában ezt illetően, hogy hogyan mobilizálhatnák a civil társadalmat. Ott jártam nemrég, és egy polgári fórumot szerveztünk. Ennek az lenne a célja, hogy meghallgathassuk a szudániak véleményét, miszerint politikai egyezményt hogyan érhetnének el. De tudjuk, hogy vannak olyan katonai mozgalmak, akik egyáltalán nem hajlandók részt venni ebben a mozgalomban, ebben a, az eljárásban biztonság nagy kérdés, illetve a büntetlenség kérdése. És mindenkinek erőfeszítéseket kell tenni eznek megoldása érdekében. Ez jól illusztrálja a helyzet nehézséget. Tegnap a Nemzetközi Büntetőbíróság bejelentette, hogy új esetet nyitnak meg Szudán elnöke ellen. Tehát Darfur továbbra is figyelmet értem el. Még akkor is, hogyha észak és dél közötti viszony a legfontosabb a következő fél egy évben. Ezen kívül Szudán nagyon fontos sok szempontból számunkra. Az Afrikai Unió aktivizálása nagyon pozitív. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a békés egymás mellett élést biztosítsák, attól függően, hogy a dél-szudániak hogy szavaznak és a többi szereplő is ennek megfelelően jár el. A délszutániak most lehetőséget kapnak arra, hogy éljenek a jogukkal, amelyet lefektettek a béke egyezményben, hogy szavazzanak arról, hogy továbbra is Szudán részei akarnak lenni, vagy el akarnak szakadni. De a lényeg az, hogy a békés egymás mellett élést az biztosítsák teljesen függetlenül a végeredménytől. Ne felejtsük el, hogy a különböző nemzetközi szereplőknek feladata az, hogy koherens megközelítést alkalmazzanak Szutánnal kapcsolatban. Egy konzultáns fórum létrejött, ahol az Afrikai Unió és az EU nemzetközi szereplőkkel egyeztet, és ez egy átláthatóbb, hatékonyabb megközelítést tesz lehetővé Szudánnal kapcsolatban. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani, és remélem, hogy ez elég egy vitához. Köszönöm szépen. Most pedig Feronik de Kaiseré a szó, aki az EU főmegfigyelője volt Szudánon. Tessék! Nem tudtam, hogy hol kell átnyomni a gombot. Nos, köszönöm szépen, elnök úr, kedves Torben, nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetünk. A bizottságunk ülésén nem fogom részletesen elmagyarázni a szudáni misszió bizonyos elemeit, hanem egyszerűen szintézisét szeretném adni, a végső jelentés eredményeit szeretném bemutatni, és kicsit szeretnék beszélni a jövőről. Szudánba 15 nappal ezelőtt mentem, hogy elkészítsem a választásokról szóló végleges beszámolót. A választási bizottságnál voltam északon, aztán délre is ellátogattam az ország déli részébe, hogy a jelentést elkészítsem, de nem ugyanúgy, mint északon nem akartam egy szintre helyezni az északot és a déli részt, úgy, mintha a déliek már szavaztak volna az elszakadásról. Most azt szeretném elmondani, hogy egy történelmi fordulatokról van szó, Szudánban történelmi változásokról, és a választások, a választások a délen, de talán északon is úgy tekintették, mint egyfajta engedményt, amelyet meg kell tenni az átfogó béke megállapodás feltételeinek eleget téve, hiszen 2005-ben ez a megállapodás vetett véget az észak és dél közötti háborúnak, és az utolsó fázis lesz majd a választásokat követően ez a népszavazás januárban jövőre. A választások lezajlottak északon, kicsit furcsa helyzet alakult ki az olyan szempontból, hogy az összes jelölt, aki állíthatta volna magát, bizonyos hatalommal bírve, Basír elnök közelében, ezek lemondtak, ezek a potenciális jelöltek, a fő ellenzéki párt bolykottált a választásokat, és végül is északon elnöki választások voltak, igazából, most csak így nagyzolok, egy jelölt maradt. Nem meglepő, hogy Basír nyert, legalábbis az elnökválasztáson. Természetesen nem csak elnökválasztás volt, hanem a kormányzók választása, aztán nemzetgyűlési választások is voltak. Mindenek eh, által eléggé kicsi volt az egésznek a tétje északon. Nos, ha megnézzük a déli országrészt, a fő párt az SPLM, Salva Kiir a déli kormányzó elnök, és nyilván nem volt meglepő, mint itt lesz a népszavazás, amely ott lebeg az emberek szeme felett, ez, az, ez a kormányzó nyerte meg a déli választásokat. Az eredménye lenyűgöző volt, mert több mint 92%-át nyert el a szavazatoknak. Álbásír csak 62,8%-ot kapott. Meg kellett ennyivel elégednie. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Most a kérdés az volt a megfigyelő missziónál, hogy nem tudom, hogy hitelesek-e ezek az eredmények. Különbséget kell tenni két momentum között ebben a választásban. Az egyik momentum, <clears throat> hogy mi volt a választások előtt, és mi volt a választás napján, nézzük meg. Azt mondhatjuk, hogy nagyjából inkább éjszakon, mint délen, nagyjából jól, korrekt módon zajlottak le választások, annál nyilván kritikusabb lesz, aki azt mondta, hogy voltak csalások és visszélések. Nem azt mondom, hogy a nemzetközi szabványok szerint zajlott le minden. Nyilván több csalás volt, de nem láttuk, mert ez ugye a népszámlálás is volt egyben, és a nyilvántartásba kerültek az adatok. Most ami a választások napját életi, hát azt mondanám, hogy azt mondanánk, nagy erőfeszítést tettek a jó irányban. A második részenek a választásnak, akkor lezártak a választási hivatalokat, öt napig tartottak a választások, a szavazatok számlálása, ez, ez hihetetlen botrány volt. Um, azt kell, azt mondom, hogy devákulum, mert ha gyakorlatilag szervezetileg lehetetlen, 12 millió tonna szavazó cédula volt, közlekedési szállítási nehézségek. Minden összeesküdött a választóbizottsággal szemben. Nos, hát nem arról volt szó, ezeket az eredményeket nem táplálták be az informatika rendszerekbe, pedig a nemzetközi közösség ilyen eszközöket rendelkezésre bocsátott, hogy ellenőrizni lehessen a szavazatokat, hogy megnézzék, hogy mely választókületben volt száz százalékban X jelölt mellett szavazált, aztán amit meg kell nézni. Nem tudom, hogy az szavazó cédulát, amit leadtak, azt nem téték össze, és aztán később megint előkerült. Tehát ilyesmiket lehetett volna kiszűrni a számítógépes rendszerek segítségével. Néhány rövidítés követően a választási bizottság azt mondta, hogy ezeket nem tudjuk betáplálni a számítógépekbe, vagy az informatika rendszerbe. Tehát minden megfigyelésen kívül számláltak össze szavazatokat, pici papírokra írtak föl dolgokat, és semmilyen ellenőrzést nem lehetett végrehajtani. Be kellett jelenteni 15 nappal ezelőtt, hogy a elnökválasztások eredmények bejelentése a szavazatok 60%-ának kevesebb alapján történt meg. Tehát azt nem merem mondani, mert ugye vannak a kamerák, de hát ki is találhatták volna az eredményeket. De hát gyakorlatilag nem lehetett ellenőrizni a szavazatok hitelességét. Nos, a legszigorúbb megfigyelések a bolykot néhány párt részéről nem adott volna más győztest. De hát minden esetre ez egy kicsit furcsa volt. Na aztán ezeket úgy kell venni, ahogy voltak, tehát úgy kell elfogadni, ahogy volt az utolsó lépés történelmi fordulópont felé, ami a népszavazás, ugye, de le kell vonni a tanulságokat. Levonja a tanulságot a népszavazásra. Mert ha ezt egyfajta sajnálatos módon a demokratikus szudáni aspirációk számára az egy olyan szavazásnak számít, vagy választásnak, ami nagy tétel bírt. Nos, a népszavazás januárban ha jól működik, vagy jól zajlik le. Most délen voltak erőszakos cselekmények, ugye szóba kerültek a fegyverek, ezt mondta Brille úr, aztán voltak konfliktusok a kormányzók körül, aztán voltak is északi, elmentek az északi kicsit felfedezni a déli országrészt, nem volt túl drámai a helyzet, de ezek a kis erőszakos cselekmények, a fél katonai szervezetek, a katonaság részén, ugye a szavazó helységekben, a szavazóhelyiségek munkatársait is bántalmazták, illetve nyomást akaroltak rájuk. Nos, hát azért ez elég fontos megemlíteni, hogyha azt szeretnénk, ha a CPA-t végig akarjuk vinni, le kell vonni a tanulságot ezen erőszakos cselekményekből, és Szál Álbakír elnökhöz eljutottam az üzenetemet. Nagyon jó, ha egyetem, meg, ha egyetem kérdőire vonjuk a népszavazás hitelességét, önnek nyilván jó lenne, érdekét szolgálna, hogyha koldában tartaná a, a, a csapatait, a, a katonáit, hogy sikeres legyen a januári népszavazás. De szerintem a nemzetközi közösség támogatása, az ENSZ támogatása nélkül nem lehet ezt a népszavazást békés környezetben lefolytatni. A második dolog, ami nagyon fontos, és amivel kapcsolatban nem vallottunk kudarcot, de nem voltunk nagyon sikeresek, ez a nyilvántartás, vagy a sok hibát találtunk a nyilvántartásban, nem voltunk oda, láttuk a következményeit. Ez azt jelenti, hogy legalább 10%-a a szavazóknak, választóknak nem szerepeltek a választó listákon. Ugye a szavazóhelyiségeken belül nagyon sokan voltak, akik nem tette meg nevüket, a kirakott falakon lévő listákon elmentek, és megkeresték, hogy hol szerepeltek, hol tartották őket nyilván. Ami nagyon fontos. Nem tudjuk bizonyítani, de szerintünk hibák vannak a nyilvántartásban. Néhány faluban az emberek megérkeztek, és száz ember nem ment el választani vagy szavazni, mert nem szerepeltek a nyilvántatásban. Nos, ha mi Európai Unió, ha szeretnénk megfigyelni a népszavazást, ha meghívnak minket megfigyelőként a népszavazásra, ha nem tudjuk ellenőrizni a nyilvántartás minőségét, van egy olyan záradék a népszavazása kapcsolatban, ez borzasztó lenne a népszavazás szavazás, tehát jó lenne, hogyha a nyilvántartott emberek 60%-a valóban szavazna. És képzeljék el, hogyha egy párt, nem nevezem meg, szabotálni, vagy bolyogkotálni kívánja a népszavazást, produkál állválasztókat, vagy álszavazókat, vagy valaki az egész családját, meg a szomszéd családját is regisztrálja, és ezek az emberek nem mennek el szavazni, akkor a népszavazás érvénytelen lesz. A kérdés tehát az, nagyon jó lenne a nyilvántartás feltételeit ellenőrizni. Néhány példát adtam. Természetesen a dél akar népszavazást. A déli országrész nagy része, nem mindenki persze. Tehát ahogy egyáltalán megkérdelejezzük a feltételek, a népszavazás körülményeinek hitelességét, ez egy nagyon kemény feladat lesz, és lesz lehetséges feszültség, ezeket a lehető legjobban el kell kerülni, békés környezetet kell garantálni a népszavazás lefolytatására, az ENSZ-nek is fontos szerepe van ebben, de egy <clears throat> választási megfigyelő bizottságnak igazolni kell, hogy valóban megfelelő körülmények között zajlottak le ez egy nagyon fontos elem, erről még nem szóltam a bizottság előtt. Kell-e vagy sem beavatkozni megfigyelő bizottságként, választási megfigyelő bizottságként egy választási folyamatba? Nagyon szigorú a módszertan, amely megtiltja, hogy a legkisebb mértékben beavatkozunk. Ez most, amikor amikor részt voltak az legutóbbi választásokon a nyilvántartásnál, nagyon gyorsan tudatták velünk, hogy a nyilvántartás szerintük ö, hibás volt. Ha most azt látjuk, hogy ott vagyunk, ha meghívnak minket, hozzá kell tenni mindig, ha meghívnak minket, és azt látjuk, hogy fontos hiányosságok merülnek fel a folyamat során, várnunk kell, mint említettem Pibálgónak is, mi ugye közvetítők vagyunk, vagy bírók. Ugye kezék el azt a bírót, aki csak a meccs végén fújhatja meg a sípját. Ha mi most bírók vagyunk, és egyáltalán nem szabad beleszólnunk semmilyen szinten, amikor a meccs zajlik. Mert akkor beavatkoznánk. A tét olyan magas, olyan nagy, hogy bármilyen kudarc erőszakhoz vezetett. Tehát nagyon jó lenne, hogy egyet értsünk, a Választási Megfigyelő Bizottság értsen egyet abban, hogy mikor, milyen formában tud diszkrét módon beavatkozni, nyilván nem nyitott vagy nyíltan, de arra kell törekedni, hogy a folyamatot közben korrigáljuk, ne legyen a végén egy olyan jelentés, amely azt mondja, hogy önök itt is, itt is, itt követtek el hibát, és akkor azt mondják majd, hogy miért mondták, amikor látták, hogy elkövettük a hibát. Nos, hát itt sok-sok kérdés merül fel ma, azzal kapcsolatban, hogy mi Szudán jövője, és én ugye csak a technológiai megfigyelési aspektusokat említettem meg. Én egy jelentéssel mentem, amelyet nagyon nehéz volt megemészteniük a szudániaknak, ugye hát elmondtam nekik, hogy hát csoda dolog az, hogy az elnöki az választás eredménye 60%-os feldolgozottságnál került bejelentésre. A választási bizottság nem lesz majd népszavazási bizottság. Az északi kormány elfogadta az üzenetet, azt mondták, igen, valóban le kell vanni a tanulságot, jövőben nem szabad, hogy ez megismétlődjön, ugyanezt élen is elmondták, tehát ez egy üzenet, amelyet vettek, ez egy pozitív üzenet volt, mindenki azt mondta, igen, igen, ez most egy főpróba volt, majd legközelebb jól fogunk szavazni. Húsz éve nem volt ilyen választás, tehát több ezer, tízezer szavazócédula volt, sok minden volt, kormányzói, elnöki, parlamenti választás – Elnézést kérünk szépen, legközelebb jobban fogunk teljesíteni. Köszönöm szépen. Now I'll ask uh, Anna Gomes to take the floor. She was, uh, she was, uh... Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk a saját parlamenti megfigyelő csoportnak volt a vezetője, de kérem Annát, hogy tartsa tiszteletben az időkorlátokat. Még öten kértek szót, és a tolmácsok elhagynak minket, a kabinokban ők elhagynak minket. Köszönöm. Határozottan támogatom azt, amit Veronik mondott, és óvott ő is minket attól, hogy mikor avatkozunk be a népszavazás kapcsán, talán az iránymutatásaink keretében azért van mozgás, tér, hogy a megfelelő időpontban lépjünk közbe, és ne túl későn. Az emberi jogi szempontok miatt is ezek a választások fontos, hogy hitelesek legyenek. Sokan kételkedtek abban, hogy a Szudánba küldött misszió indokolható vagy sem. Én megváltoztattam a véleményemet, miután ott jártam, és most már azt mondom, hogy hasznos volt. Jobban látjuk most már, hogy mi is történik Szudánban, és így jobban fel tudunk készülni a jövőre. Még a népszavazás után is jobban tudunk majd felkészülni a jövőre. Azt mondanám, hogy a népszavazás kapcsán, eh, ahogyan erről Veronik is beszámolt, eh, le kell vonnunk a tanulságokat. Ugyanis szerintem nagy a kockázat eh, vagy egy új diktátor, vagy egy új állam nélküli állam. És miután az EU mm, fontos szerepet vállalt, sok mindent tett, nem csak a választások előkészítésében, ami persze a folyamat nagyon meghatározó része, de más területen is, északon. És mit bizonyítottak a választások? Nem tekinthetjük figyelmen kívül a demokratikus változásokat, amelyek Szudánban lezajlottak, különösen északon. Úgyhogy ezt az üzenetet látnunk kell, az átalakulás elkötelezettjei sokan. Basír elnök néhány nappal a választások előtt fenyegetőzött, hogy kivágja a nyelvünket, vagy levágja a az újjunk, újjainkat, mert elhangzottak olyan hangok, hogy esetleg nem lesznek jogszerűek a választások, de Szudánban mindenki üdvözölt minket, és mindenki elmondta azt nekünk, hogy mennyire gyűlölték azt, amit Basir elnök mondott, ezeket az előbb idézett kijelentéseit. Minket üdvözöltek, és az éjszakon élők előtt elismeréssel kell adóznunk, hogy Veronik is mondta, hát öt nap alatt persze sok hibát is láttunk, de a sok hiba azzal függött össze, hogy itt nem csak egy ura vezető párt kapcsán igaz, hanem sok párt is úgy gondolja, úgy gondolta, hogy a vezető párt kapott egy listát arról, akik már pontosan szavaztak, és azután sokat sokakat hazaküldtek, vagy másokat meg elkísértek választani, elkísértek a szavaz, szavazás helyszínére, tehát nagyon sok minden tört, és sok volt a probléma, de érdemes tovább dolgozni ezen, és ne feledkezzünk meg természetesen Darfurról. Határozottan támogattam Veroniknak azt a döntését, amiről hallottunk, mert szerintem ez egy bölcs döntés volt és úgy tudom, hogy a bizottságnál is megkérdezték többen, hogy ugye mi történik, hogyha küldünk választási megfigyelőket, vagy ha nem küldünk, ők Darfurral is foglalkozzanak-e, vagy foglalkozzanak-e a regisztrációk kérdésével, meg szörnyű dolgok történnek ott a táborokban. Végezetül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mi történt a választások után Darfurban. Rengeteget romlott a helyzet az információim szerint. A béketárgyalások sehova nem vezetnek. És sem volt jó, hogy Turánit Al-Bashir fő oponensét letartóztatták. Salimah Muduzman saját maga is találkozott a misszióval. Nem engedték el egy kampalai kongresszusra elvették az útlevelét, egyébként úgy tudom, hogy azóta visszaadták neki. Tehát valóban továbbra is oda kell figyelnünk Szudánra, ne csak a háttérből segítsük a népszavazási előkészületeket. Pötering úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Brille nagykövet úr ilyen gyorsan el tudott jönni hozzánk a szakbizottsághoz. is végén Kartumban találkoztunk vele. Nem vagyok olyan nagy szakértője a kérdésnek, mint Veronik de Kaiser és Anna Gomes, de amikor Kartumban jártam, én is tájékozottam a helyzetről, és köszönöm önnek, nagykövet úr, a segítséget, amit ön személyesen is nyújtott nekünk, és köszönöm azt is, amit elmondott. Egy vagy inkább két konkrét kérdést szeretnék feltenni Hogyan is fogalmazzak. Talán azt mondanám, hogy nyugtalanított az, hogy ön ugyanúgy, mint májusban, amikor Kártonban találkoztunk, megint csak azt mondta, hogy még eh, mindig nincsenek elválasztva a választó, azok a területek, ahol a választások ténylegesen zajlanak. Persze a megfigyelés fontos, de kérdezném, hogy történt-e itt valami, milyen módszereket alkalmaznak. Ön érintett hatalmokról beszélt, ENSZ, EU, Kína, Oroszország. Ezek a szereplők legalább ugyanabban az irányba szeretnék mozdítani a változásokat, és ön szerint mikor lesz ez a területi leválasztás? Mert enélkül nem igen lehet, a, vagy nagyon veszélyes a népszavazást is megtartani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek eh, Anna Gomes-sel. Én se tudom, hogy eh, bölcs dolog volt egy ilyen magas szintű megfigyelő eh, csoportot küldeni a választásokra, amikor az egyik jelölt háborús bűnöző. Ugye az elmúlt néhány napban a hágai büntető törvényszék főügyésze is megerősítette, az elfogadó parancsot, és hogy itt háborús vagy a népírtásról beszél Darfur kapcsán. De mindazonáltal fontos választás lesz különösen jövőre a dél függetlenségével kapcsolatban. Béd, de együtt ebédeltem egyik déli miniszterrel, és ők is elmondták, hogy a déli kormányzat azt gondolja, hogy megvan a lehetősége a dél függetlenedésének, és ezt több képviselő is támogatja. A főképviselő, különleges képviselő, ez a következő kérdést szeretném feltenni. Hogyha még fesz, nő a feszültség az észak és a dél között, akkor ön szerint mit fog tenni Kína? és ők közel állnak a Bashir rezsimjéhez és Kartumhoz, illetve mi várható Amerika részéről. Az Egyesült Államokban, a kongresszusban nagy keresztény lobby működik. Tehát mit gondolnak ők a Szudán függetlenedéséről? Kína és az Egyesült Államok között van ott valahol az Európai Unió. Figyelgetjük a dél függetlené válására irányuló kísérleteket. És um, most az, hogy az, vajon az észak ellenőrzés alatt marad-e a dél, mit teszünk mi, mit mondunk, semlegesek maradunk-e. Teljesen jól működő uh, fair, tisztességes választások voltak szomáli földön. Eritreát elismerte az EU néhány évvel ezelőtt, és valószínűleg a dél is el fogjuk ismerni, hogyha a népszavazás ilyen eredményt hoz majd. Mi tart, tartja vissza a tagállamokat, hogy elismerjék szomáli földet, hiszen ott tisztességes választások voltak. Köszönöm, Tenek úr, Lőzing asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A jövőről szóló vita az elmúlt időben kicsit megváltozott. Tarumbéki, az Afrikai Unió elnöke, akivel már itt konzultáltunk, most egy konfederációs ötletet vetett be, és egyértelmű, hogy ezt az opciót támogatja. Az SPLA nem utasítja el alapvetően ezt az ötletet. Hogyha figyelembe vesszük, hogy az erőforrások az ország két részén nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg, az északi területen nagyon kevés van, az agrár lehetőségek nagyon rosszak, ezen kívül az olaj lelőhelyek is délre koncentrálódnak. 5 milliárd hordónyi olaj rejtőzik a földben, ez Afrika negyedik legnagyobb lelőhelye. Akkor felmerül a kérdés, mennyire lehetne pozitív a hosszú távú béke szempontjából az elszakadás. Az elszakadás elmélete télen sem volt mindig egy hagyományos elképzelés, mielőtt John Garan meghalt, pontosan az ellenkező elképzelést karolták fel a déliek. Egyébként el kell mondanunk, hogy az SPLMA részéről az ellenzékek felé támadások indulnak, tehát az emberjogi helyzet sem oszlik meg egyelően észak és dél között. Egyértelmű, hogy a nyugat-európaiak Dél-Szudán támogatják, és az elszakadást. Így aztán a kérdésem a következő. Hogyan értékeli egy konfederációs megoldáson munkálkodnak-e, vagy az EU tesz-e erőfeszítést, hogy Szudán egységét megőrizzék, vagy vannak-e intézkedések, hogy a déli kormányt kiépítsék. Ezen kívül mekkora fejlesztési segélyt adunk az EU részéről északnak, és mennyit délnek. A Human Rights Watch szerint az SPLM-A az ellenzék ellen nagyon keményen lép fel. Úgy tűnik, egyébként nem sokára befejezem, hogy katonai támogatást is kap az SPLM. És mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy az ellenzék emberi jogait is figyelembe vennie. Nem korlátozta a hozzászólás itt, de azért voltam ilyen hosszú. Köszönöm, Angurakis szúr. És van időhatár. Angurakis úr. Köszönöm szépen, görögül fogok beszélni. Ami a nagykövet úr beszámolóját illeti egyébként a népszavazást is, a következőt értettem meg belőle. Ha jól értettem a nagykövet szavait, akkor a referendum után mi fog történni, nem tudják. Két független állam fog létrejönni. Már most előre biztosra veszi, hogy az lesz a végeredmény a népszavazásnak, hogy elszakad egymástól észak és dél? Második kérdésem. Nemrégen választások voltak Szudánban. A referentum kérdése és a dél függetlenségének kérdése kérdés volt a választásokon? Hogy vetődött ez fel? Mi volt a vélemény? Harmadsorban egyetértek Lőzing asszonyjal. Nem hiszem, hogy az elszakadás, a függetlenség az megoldás lenne. A fő döntő érv itt a kőolaj volt, ami délen koncentrálódik Szudánban, és hát tudjuk, hogy a kőolajon nagyon sok mindent lehet elérni napjainkban. Így aztán a következőt szeretném felvetni. Hogyha a referendum megtörténik, ki fogja ezt megszervezni? Ki? Ki lesz a felelős? A szudániak részéről, nem a nemzetköziek részéről, vagy az ENSZ részéről, vagy az Afrikai Unió részéről. És végül nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha az a célunk, hogy beavatkozzunk a választásokba, akkor ezzel felelősség is jár, vállaljuk azt fel, hogyha beavatkozunk, mi lehet annak a következménye a jövőben. Nagyon fontos, hogy a megfigyelő szerepe nem ugyanaz, mint a választások szervezőjének a szerepe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weigel úr. Köszönöm szépen. Brille nagykövet úr ellenállok a kísértésnek, hogy csatlakozzok azokhoz, akik délről beszéltek, és a déli problémáról. Darfurról szeretnék beszélnék, és a Doha tárgyalásokról. Ön mit gondol a Doha tárgyalásokról? Kudarcot vallottak? Solomon Csamust láttuk nemrég vendégül a parlamentben, biztos vagyok benne, hogy ön ismeri, és arról panaszkodott, hogy Dohában a tárgyalások problémások voltak, mert voltak úgynevezett civil szervezetek, akiket beengedtek, és ezeket művi módon hozták létre, csak annak érdekében, hogy a számadatokat növeljék, és félbeszakítsák, megszakítsák a figyelmet azok felé, akik valóban a népet képviselik. Tehát a kérdésem az, mi történt a dohai tárgyalásokon, és mi a helyzet Darfurral? Van valami erről lépés? Hogyha Dél-Szudán a kőolajért vívott harcot jelenti, akkor Darfur a vízért folytatott harcot. Jabal Mara az elmúlt hetekben arról beszélt, hogy a polgárháború és a népírtás csak romlik majd a helyzet, és egyre súlyosbodik. Köszönöm szépen. Nagykövet úr, öné a szó, mivel még a választásokról is voltak kérdések, miután hozzászól, utána én Veronikot kérem, hogy számoljon be erről. Én köszönöm, nagyon köszönöm a megjegyzéseiket és a kérdéseiket. Pötering úr, igen, én hiszek abban, hogy az észak-dél demarkációja nagyon fontos téma. Szudánban tárgyaltam Pekene Moon miniszterrel ezzel, aki erről, ami a aki a béke megvalósításának minisztere, és az egyezmény végrehajtásának felelőse. És ő is alátámasztotta, hogy számukra is ez alapvető kérdés. És hát mindenki megértheti, hogy amíg az ember nem tudja, hogy hol a határ, az nagyon nehéz helyzetet eredményez. Azt hiszem, abban egyeztek meg, hogy már a 80% a határnak hurkuzódik, de 20%-ot illetően egyszerűen nem tudnak kiegyezni a bizottságban. És tudom, hogy nemzetközi technikai támogatást kértek. És nyilván figyelembe kell vennünk, hogy mennyire lehet technikai segítséget nyújtani. ami a nemzetközi szereplőket illeti. Hogy mit tesznek Szutánnal kapcsolatban. Általában véve most már felismerték, hogy nem sokára bekövetkezik a kritikus pillanat. Az elmúlt hat hónap a köztes időszak volt, most pedig nem sokára jön a referendum. És így Attól függetlenül, hogy hogy dönt dél után, tudjuk, hogy szükség van arra, hogy egy olyan egyezmény szülessen, amely a békés egymás mellett élés lehetővé teszi. És hogy a vélemény különbségeket kiegyeztesse egy nyerő helyzetben. Tehát a konzultatív fórumot illetően Nyilván nem egyeznek a vélemények, de azért a nemzetközi partnerek véleménye közeledik egymáshoz, azt illetően, hogy békére és stabilitásra van szükség Szudánban. Nem hiszem, hogy háború következne be Szudánban. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy mire van szükség a stabilitás megteremtéséhez és a felelősség, vállalás érzése, és hogy mire van szükség politika és diplomácia szempontból egyértelmű. Megkérdezték, hogy mit gondolok Mbeki úr által szervezett panelről, amit az Afrikai Unió támogat. Facilitátorként tekintenek rájuk, és az úgynevezett Mekile egyezményben is erre rámutatnak. Nagyon sok modell létezik, nagyon sok elképzelés azt illetően, hogy a békés egymás mellett élés hogy lehet megvalósítani a jövőben. De az alapelképzelés a következő. Afrikában a, nem, a természeti erőforrások azok, amik konfliktusra adnak alkalmat. Szudánban ez lehetőség lehet arra, hogy pozitív viszonyt építsen ki. Igen, a kőolajnak a forrása, a egy délen találhatók, de a az elvezető forrás lehetőségek észak felé vezetnek. Úgyhogy amit én hallok mind a két oldalról, az az, hogy értik és tudják, hogy történelmi módon kapcsolódnak egymáshoz mind az északiak, mind a déliek. Úgyhogy sok mindent figyelembe kell venni. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben bízik egymásban a két pár, csak felismerték, hogy szükség van egymásra ahhoz, hogy mindkét fél érdekét szolgáló egyezmény, a 2005-es békeegyezmény is azért, mert felismerték, hogy a konfliktus költségei túl magasak számukra. És azt hiszem, hogy még mindig ez a helyzet. Az egység hogyan tehető vonzóvá. Ezt vette le az átfogó béke egyezmény 2005-ből. Sokan úgy érzik télem, hogy nem tettek eleget arra, hogy ahhoz, hogy a békét vonzóvá tegyék, és az egységet. De nem hiszem, hogy előre meg kellene jósolnunk a referendum eredményét. A fejlesztési együttműködés nagyon fontos, és tegnap bejelentették, hogy 50 millió eurónyi segélyt nyújtanak a háború sújtotta embereknek Szudánban. Talán már érintettem a kőolaj és a természeti erőforrások kérdését. Ki szervezi a népszavazást? Van egy úgynevezett referendumbizottság, A választásokat a választási bizottság szervezte, a referendumot pedig a referendumbizottság. Az ENSZ nagyon fontos szerepet fog játszani itt, de a Népszavazási Bizottságé a végső szó. Dárfurt illetően és a politikai folyamatot illetően. Igen, romlott a biztonsági helyzet Dél-Darfurban. A békefenntartó erők már nem tudják teljes mértékben megvédeni a civil lakosságot. A humanitárius és a békefenntartó csapatoknak a hozzáférése nagyon nehézkes, illetve a békefenntartók legyilkolása, ez egyébként háborús büntet, és a humanitárius segélyszervezetek munkatársainak elrablása is nagyon negatívan hat a humanitárius misszió szervezésére. Kartumban találkoztam néhány nappal ezelőtt a humanitárius miniszterrel, akit újonnan nevezte ki, és ő megígérte, hogy később meg a hónap során találkozunk. és foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, amelyek nagyon fontosak tárfúriok számára. A politikai folyamat Dohában még él. A kormány és a koalíciós mozgalom tárgya tegnap egy 400 fős civil társadalmi fórumot szerveztek meg, Biztos vagyok benne, hogy ők tényleg azok, különben ezen furcsa lenne, de mi azt támogatjuk, hogy a civil társadalmat is bevonjuk. És a jövőben is így kell tennünk. Nyilvánvaló, hogy egy tárgyalóasztalnál csak bizonyos számú szék fér el, de ha az ember nincs ott, vagy ha ott is van, és hiányoznak témák az asztalról, akkor nem lehet eredményeket elérni hosszú távra. Doha lehet a végső megoldás politikai szempontból. Ha a Justice and Equality Movement képviselői, képviselői is részt vesznek a tárgyalásokon, és nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom győzni őket, de talán megértethetjük velük, hogy az lenne a jó megoldás, ha mindenki a tárgyalóasztalhoz ülne. És persze reméljük, hogy az, aki az abudzsai megállapodás óta 2006 óta nem akar tárgyaló asztalhoz ülni, és <clears throat> akit sokan vezetőjüknek tekintenek, megváltoztatja majd a véleményét. De nem tudom garantálni az eredményt. Remélem, mindenre válaszoltam. Nem volt szándékom a kérni semmit, úgyhogy ha igen, akkor szívesen válaszok. Köszönöm. You want to address... Veronika esetleg szeretne szólni két percben bármilyen ide vonatkozó problémával kapcsolatban. Nos, igen, nagyon gyorsan esetleg. Hogy ki fogja megszervezni a választásokat, a népszavazást? A szudáni kormány, világosan, és a szudáni kormánynak kell az egész helyzetet kezelnie. A kérdés az, nem bele szólni akarunk, úgy beavatkozni, vagy úgy jelezni, ha valami hiba merül fel szükség van támogatásra, és Torben is kiemelte, hogy az ENSZ a népszavazás szervezésében fontos szerepet játszik, aztán az IFES a logisztikai támogatást nyújtott számítógépeket, komputereket, az ő segítségükkel. Mi az itt vagyunk, hogy segítsünk, egyszerűen segíteni szeretnénk. A Választási Megfigyelő Bizottság alapvetően csak megfigyel. Én csak azt szeretném kiemelni, hogy nagyon gyakran a választási megfigyelői bizottságoknál nagyon eltérő szabályok vannak. És akkor azt mondom, hogy aggódtak amiatt, hogy hogyan történt a nyilvántartás. Tudom, hogy Carter találkozott Álbásír elnökkel, és tudom, hogy azután gyakorlatilag a továbbra is felmerültek erőszakos incidensek. Nos, ezzel kapcsolatban azt hangzott el, hogy egy kicsit panaszkodott néhány aspektus a kapcsolatban, és azt kérte, hogy egy másik időközi jelentésben azt kérte, hogy napolják el a választásokat, mert nem voltak készen. Sajnos nagyon rosszul fogadta ezt az intervenciót Al-Bashir elnök, mert nem tetszett neki ez a... És akkor mondta, hogy majd levágja a kezét, ujját, nyelvét, ha beavatkozunk a belügyeikbe. Ezt mondta valóban Álbásír, kicsit a, aggódtak a nemzetközi megfigyelők, nem azt gondoltuk, hogy Álbásír majd maga fogja levágni az ujjunkat és kivágni a nyelvünket, de kicsit aggódtunk a helyzet miatt, mert hát lehet, hogy vannak olyan őrült katonák, akik szó szerint veszik az elnökük mondatait vagy szavait. Nem ezért kell odafigyelni, mindig figyelni kell, és sosem mondtam azt, hogy ilyet tennénk, de a kérdés megéri, hogy föltegyük, hogy lehet jobban irányítani egy országot, hogy vezetni egy országot, aki egy igenis fontos kalandba bocsátkozik most. A második dolog, amiről szeretnék szólni, az igaz, hogy minden kapcsolat, amely, amit kialakítottam Szudánban, el tudom mondani, hogy álltam délen. Nem működik az egységes Szudán elmélete már. De hát ami az északi kerülfizetését illeti, tehát hogy hogy fogják majd a, a természeti erőforrásokat, kincseket megosztani, hiszen Kártumban és északon halmozódtak fel a, halmozódott fel a gazdagság. Most pedig ér, érezzük azt, hogy az észak hajlandó engedény, engedményeket tenni a délnek, az ország kincseinek újrafelosztásával kapcsolatban, de szerintem nem nagyon vonzó az egységes Szudán gondolata, főleg a déliek számára. Délen azt mondják, őszintén vagy komolyan, nem most, azt mondják, amíg Albásír elnök ott van, szeretnénk eltávolodni. Utána megnézzük, lehet, hogy újra egyesülünk. Furcsa, azt mondják, hogy tehát ez egy, egy ideiglenes állapot. Lehet, hogy a végén majd egyesülünk, azt mondják a déliek. Nagyon sok beszélgetésben felmerült ez a lehetőség. A déliek részéről ez elég furcsa, egy különleges. Egy dolog van, ami fontos volt a demokrácia szempontjából, ebben a választásban az a tény, hogy a helyi megfigyelőket kiképezték, hiszen ők alkotják a civil társadalmat, amely a legkompetensebb a választásokkal kapcsolatban. A Carter Központ nagyon sok ilyen képzési programot hajtott végre. Egy olyan civil társadalom alakult két civil szervezetek, amelyek a választással foglalkoznak, és ezek fiatalok, akik kiválóak, és igazi reményt jelentenek Szudán jövője szempontjából. Köszönöm szépen, most pedig nagyon szépen köszönöm a nagykövet úrnak, köszönöm szépen, hogy eljött közénk. Good job. Thank you very much. Uh, thank you very much. Thank you Can I introduce myself? No, certainly. Basil yeah. yeah. Oh, yeah. Yeah. See you tomorrow. Can I give you? Thank you.